Liebe Kolleginnen und Kollegen, Kedves kollégák, 9 óra múlt 5 perccel. El szeretnénk kezdeni a munkát. A tegnapi bejelentés úgy tűnik, hogy működik, ugyanis bejelentettem, hogy tervezem, azt tervezem, hogy pontosan kezdjük a munkát, erre szükség is van, hiszen átfogó napi rendet kell lebonyolítanunk, és egyik első hivatalos tevékenységem során egy nagyon hosszú szavazást kell lebonyolítani, hat szavazást bonyolítunk le. Hogyha nem ö, teljesen bevett módon is simán zajlik, kérem, hogy ezt bocsássák meg nekem, ez az első szavazás, melyet lebonyolítok, igyekszem tempósan is jól dolgozni, az első jelentéssel kezdjük, Szilvia Koszta jelentésem, a Creative Europe, Creative Európa jelentése, végrehajtási jelentése. Kéri az előadó szót? Csak annyit akarok mondani, hogy megköszönjem az árnyék jelentéstevőknek a munkát, köszönöm a titkárságnak a segítséget, hatalmas munka volt, melyben segítettek. Kay Joshnak, a titkárságban dolgozó kollégának külön köszönöm a segítséget. Remélem, hogy olyan szavazást bonyolíthatunk le, amelyben javarészt egyetértünk az egyes kérdésekben. Köszönöm szépen, akkor már is kezdjük meg a szavazást magát. Egyet, egyes kompromisszum. Ki támogatja, ki van ellenem, ki tartózkodott, ezt elfogadtuk. Következő oldal, budget egy mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. Budget 2. Mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 87-es mellettem. Ellenem. Tartózkodás elutasítva. 88-as és 89-es, ezek azonosak mellettem, ellene tartózkodás elutasítva. 90-es mellettem, Dagegen? Ellenem. Még egyszer mellettem. Ellenem. Tartózkodás elutasítva. 91-es. Mellettem. Ellenem. Tartózkodás elfogadtuk. 92-es mellettem. Ellenem. Tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum. Ki támogatja? Kiszavaz nemmel, kitartózkodott, elfogadtuk. 98 és 99 ezek azonosak mellettem, ellenem, tartózkodás, Százas, mellettem, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 101-es mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 102-es mellette ellenem, tartózkodás elutasítva. 103-as mellette ellenem, tartózkodás elutasítva. 104-es és 105-ös ezek azonosak mellettük, ellenük, tartózkodott-e e tekintetben valaki elutasítva. 106-os Mellettem. Ellenem, tartózkodás, elutasítva. 107-es, mellette. Ellene tartózkodás elutasítva 108-as mellettem. Ellenem tartózkodás elfogadtuk. 109 mellettem. Ellenem tartózkodás elfogadtuk. 110 mellette. Ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 111 mellette, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 117-es mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 118 mellettem, ellene tartózkodás elutasítva. 119 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 123 mellette <clears throat> ellene tartózkodás elfogadtuk. 124-es mellettem ellenem tartózkodás elutasítva. 125 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 126-os mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 127-es mellette, ellenem, tartózkodás elutasítva. 128-as mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 129 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 130 és 131-es közösen mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 132-es mellettem, bocsánat, 133-as, tehát 133-as mellettem, ellenem tartózkodás, elfogadtuk. 134-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 136 mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 137-es mellettem, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. Tovább is megyünk 142 egy szóbeli módosítóval kiegészítve mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 143 mellettem, ellenem, tartózkodás. Hát ezt szívesen leellenőrizném. Megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. A néppárt részéről egyel többen szavaznak. Lezárom a szavazást. 13 igen, 12 nem, egy szavazat többséggel elfogadtuk. 144 mellette, ellenem, tartózkodás elutasítva. 145-ös mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 146 mellette, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 147 mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 148 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 149 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 150 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 151-es mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva. 152-es mellette, ellenem, tartózkodás. Hát, ezt ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Százötvenhárom. Ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodott, elfogadtuk. Bocsánat, elutasítva. 154 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 155 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 156 mellette, ellenem, tartózkodás elutasítva. 157, hetet visszavonták 158-at is. Szóbeli módosító. Ki támogatja az előadó szóbeli módosítóját, ki ellenzi, ki tartózkodott, elfogadtuk. 160. Mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes mellette, hetes kompromisszum ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 176. Bocsánat, 167. Mellette ellenem tartózkodás elutasítva. 168. Mellettem ellenem tartózkodás elfogadtuk. 169 mellette elnézést, a kompromissz 8-as kompromisszum jön mellettem, ellenem, tartózkodás. Elfogadtuk. 174 mellettem, ellenem, tartózkodás. Elfogadtuk 176, mellettem, ellenem, tartózkodás, elutasítva. 175, mellettem, ellene, tartózkodás, elutasítva. 177 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 178-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 182 mellettem ellenem tartózkodás elutasítva. 183 mellettem ellenem tartózkodás Még egyszer mellettem. Ellenem. Dafür. 183 mellettem, ellene, tartózkodás. Egyértelműen elfogadtuk 184 mellette, okofogyott a vált 185. 185 mellettem, ellene tartózkodás elutasítva. 186-os mellettem ellenem tartózkodás elfogadtuk. 187-es mellettem ellenem tartózkodás elfogadtuk. 188 kitámogatja, kiszavaz nemmel, ki tartózkodott, elfogadtuk. 189 mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 190-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 191 mellettem, ellenem, tartózkodás, azt hiszem elutasítva. 192 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 193 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Budget 3, ki támogatja, ki szavaz nemmel, ki tartózkodott, elfogadtuk. 199 mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva. Tízes kompromisszum, mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 11-es kompromisszum. Ki támogatja? Ki szavaz nemmel? Tartózkodott-e valaki? Elfogadtuk. Budget 5. Következő oldalon mellettem, ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 216 mellettem, ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 217 egy szóbeli módosítóval mellette, ellenem tartózkodás elfogadtuk. 218 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 219 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 220 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 221 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 22-22 mellettem, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 223, 224 azonosak mellettük, ellenük, tartózkodás, elutasítom. 225 mellettem, ellenem, tartózkodás, 2 226, két részben első rész mellettem, ellene, tartózkodás, elfogadtuk második rész, mellette, ellene, el, tartózkodás, ez nem volt teljesen egyértelmű, tehát megnyitom a szavazást. Geschlossen. Abgelehnt. Das war dann doch sehr... Elutasítva. 227 mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk. 14-es mellettem elutasítottuk 15 mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk. 16-17 okafogyottá vált 18 is 21-es mellettem ellenem tartózkodás elfogadtuk. 22-es mellette, ellenem, tartózkodás, elutasítva 23-as, mellette, ellenem, tartózkodás, elutasítva 24 és 25 azonosak mellettük, ellenük, tartózkodás, elutasítva 26 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk 27-es mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 28 mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 29 mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 30 mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 32 mellette, ellene, elutasítva. 33 mellettem, ellenem, tartózkodás. Hát ezt ellenőrizzük inkább le. Megnyitom a szavazást. Geschlossen? Lezárom a szavazást. 14-13 ellenében elfogadtuk. 34-es mellettem, ellenem, tartózkodás. Hát ellenőrizök, ezt is leokosabb lesz. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egyértelmű többség nem láttam elég jól. 38 mellettem, ellene, tartózkodása elutasítva. 39 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 40-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 42 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 41-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Okafogyottá vált, bocsánat, bocsánat. 43-as mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 44. Mellettem, <clears throat> ellenem, tartózkodás, elutasítva 45, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 46, mellettem, ellene, tartózkodás, elutasítva 47, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 49, mellettem, ellen tartózkodás elutasítva. 48 mellettem, ellen tartózkodás elfogadtuk. 50-es mellettem, ellen tartózkodás elfogadtuk. 51 mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 52-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 53-as mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 54-es mellette ellene tartózkodás, ezt szerintem ellenőrizzük. Megnyitom. Geschlossen? Lezárom. Elutasítva. 55-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva 56-os mellette ellene tartózkodás elutasítva 57-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 58-as mellette ellene tartózkodás elutasítva 59-es mellette ellene tartózkodás elfogadva szerintem ellenőrizzük, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 60-as mellette ellene <clears throat> tartózkodás elfogadva. 61-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 62-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 63-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 64-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 65-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 66-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 68-as hmm, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 69 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 70-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 75-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 76-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 77-es mellette ellene tartózkodás elfogadó. 1-es mellette ellene ellene tartózkodás elfogadva. Kettes mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hármas mellette ellene tartózkodás elutasítva. Négyes mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ötös mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hatos visszaomba, 7-es, 8-as megegyeznek, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9-10-11 mellette ellene tartózkodás elfogad 12-es mellette ellene tartózkodás azt hiszem elfogadtuk ellenőrizzük megnyitom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 geschlossen. Das ist mit 24 Ja, keiner, keiner Nein-Stimmung und vier Enthaltungen angenommen. Ich gratuliere der Bericht. 24, igen. Köszönöm szépen az árnyék előadóknak a munkát. Ezzel az első jelentést sikerült befejezni. A második jelentés következik azonnal. Egy végrehajtási jelentésről van szó az Európa Polgárügyi Program kapcsán. Teréza Jiménez Bara volt, aki ezt készítette, kívánna még elmondani, valamit parancsoljon. Szeretnék köszöntet mondani a munkatársaknak, akik dolgoztak a jelentésen. Remélem, hogy a lehető legjobban fognak alakulni a dolgok. Ez egy nagyon-nagyon fontos jelentés olyan programok témájában, amelyek fontosak az Európai Unió kohéziója és koherenciája szempontjából. Köszönöm. Vielen herzlichen Dank. Valóban köszönöm szépen, köszönöm a munkájukat, az árnyék előadók munkáját is köszönöm természetesen, azonnal belevágunk a szavazásba. Az 53-asról nem tudunk szavazni, ez nem hozható összhangba a szabályainkkal. Az 54-es következik, mellette ellene tartózkodás elutasítva 55-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva 56-os mellette ellene tartózkodás elutasítva 57-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 58-as mellette ellene tartózkodás elutasítva 59 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Budget 1-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 60-as, 61-es, 63-as, ezek megegyeznek egymással, mert kiszavazza meg ellenszavazott tartózkodás elutasítva. 62-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 64-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 65-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva 66-os mellette és a 67-es is mellette ellene tartózkodás elutasítva 68 os mellette ellene tartózkodás elutasítva 69 mellette ellene tartózkodás elutasítva 70 mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 71-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Afko 5-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva 72-es e- mellette ellene tartózkodás elutasítva 73-as mellette ellene tartózkodás elutasítva 74-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 75-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva 77-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 76-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 78-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 79-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 80-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 81-es mellette ellene tartózkodás, ellenőrizni kell. 81-esről van szó, tehát megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 13-11 arányban. 82-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 83-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 84-es mellette ellene tartózkodás. 84-es. 84-es. Mellette? Ellene? Tartózkodás, ezt ellenőrizzük. Megnyitom. Lezárom. Elfogadom. 85-ös mellette. Nem, nem, 86-os, bocsánat, bocsánat, 86-os következik. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 87-es, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 88, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 89, 90-es együtt. Mellette, sőt, sőt, 91-92-es is hozzájön még, tehát 89-92 megegyeznek mellette, ellene, tartózkodás elfog, elutasítva 93-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, nem? 95-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 94-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 96-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 103-as következik ezek után mellette ellene tartózkodás elutasítva. 104 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Budget 4 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 105-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 106 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 107 visszavonva 108 mellette ellene tartózkodás elutasítva 109 mellette ellene tartózkodás elutasítva 110 mellette ellene tartózkodás elfogadva AFKO mellette ellene tartózkodás elfogadó. Afko 7 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Afko 8 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Afko 9 ellenőriző. Afko 8. Lezárom a szavazást. Egyértelműen elfogadva. Afko 9 jön most. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 111-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 5-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Afko 11 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 119 mell 119, igen, 100 mellette ellene tartózkodás elutasító. 120-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 121-es következik mellette ellene tartózkodás elfogadva. 122-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 123-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Budget 6 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 124-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 125-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 100 elutasítva, bocsánat, elutasítva, mondja az elnök. 126-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadni. Hetes kompromisszum, ellene, tartózkodás, elfogadva. 133-as a következő oldalon található, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 134 mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük. Megnyitom. Lezárom. 12-12 arányban elutasítva. 135-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcas kompromisszus mellette ellene tartózkodás elfogadva. 346-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 147 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 148 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 149 mellette ellene tartózkodás, ezt szerintem ellenőrizzük. 149. Ugye ott jártunk. Lezárva. Elfogadva. Hát én nem láttam ezt egyértelműen. 150-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 151 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 152-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 153-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 154-es mellette, és 155-ös is hozzájön mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 156-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 157-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva, elnézést kérek. 158-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Szóbeli módosító, kettes számmal, AFKO 10-hez, mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Egyes számú szóbeli a 159-eshez mellette ellene tartózkodás elfogadva. 160-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 161-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ezzel a egyes kompromisszum következik mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 15-ös mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 16 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 23-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Afko 12 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 26-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 27-es, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 28-as, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 29, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 30, mellette, ellene, tartózkodás, gondolkodás elfogadva. 31-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 32-es mellette ellene tartózkodás szerintem ezt ellenőrizzük. 32-esről van szó. Geschlossen? Lezárom. De mégis. Hát egy kicsit összekeveredtek az újak. Jó, világosan, egyértelműen elutasítva. 33-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 34-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 35-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 36-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 37-es mellette,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 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 48 os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 49 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 50-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 51-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 52-es mellette ellene tartózkodás elfogadó Egyes mellette ellene tartózkodás elfogadó Kettes mellette ellene tartózkodás elfogadó Hármas mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ezzel még mindent más elintéztünk, Afko Vajit, ezek sorra kerültek, szavaztunk, kezelhetők, akkor a végszavazás következik, meg is nyitom. Lezárom. 24-5 arányban tartózkodás nem volt, egyértelmű többséggel sikerült elfogadni. Gratulálni szeretnék az előadónak, és bízva abban, hogy ez a program jó úton jár, nem sokan reméljük ez Európa Polgárokért program. És a harmadik szavazás következik. A geoblocking a téma. Teresa Komodini az előadója ennek az anyagnak. Amennyiben szót kér, meg is adom. Köszönöm szépen. Egyszerűen köszönetet mondok a tanácsadóknak, az árnyék előadóknak, hogy segítettek az anyag kidolgozásában. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ezzel rátérünk a szavazásra. 93-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 94-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 95-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 96-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 97 a 24-essel együtt mellette ellene tartózkodás elfogadva. 98-as mellette ellene tartózkodás elutasítva 99-es, mellette ellene tartaszkos elutasítva 25-ös, mellette ellene tartózkodás elfogadva 100-as, mellette ellene tartózkodás elutasítva 101 mellette ellene tartózkodás elutasítva 26-os mellette ellene tartózkodás elfogadva 102-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 103-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 104-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 105-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 106-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 107-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 108-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 109 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 110 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 111 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 28-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 112 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 113-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 29-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 114 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 30-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 116 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 31-es mellette ellene tartózkodás szerintem elutasítva, de én ellenőrizném. Inkább megnyitom. 31-es tehát. Lezárom. Valóban elutasítva. 115-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva 117-es mellette ellene tartózkodás előtt 32-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 118 mellette ellene tartózkodás elutasítva 119 mellette ellene tartózkodás elutasítva 120-as mellette ellene tartózkodás elutasítva 123-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 122-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 121-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 33-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 34-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 35-ös mellette ellene tartózkodás tart, elutasítva. 37-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 1-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 36-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 38-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 39-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 2-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 40 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 42-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 41-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 43-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 44-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 45-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 47-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 46-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. Enthaltung angenommen. 48 dafür. 48-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 50-es mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva. 4-es mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 51-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 49 mellette, ellenem, tartózkodás elutasítva. 52 mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk 53-as mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 54, bocsánat, hatos módosító mellettem, Ellene tartózkodás elfogadtuk. 55-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 56-os kitámogatja, kiszavaz ellene, tartózkodás elutasítva. Hetes mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 59-es mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva. 57-es mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva. 58-as mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 60-as mellette, ellenem tartózkodás elutasítva. 61 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 62 mellette, ellenem, tartózkodás elutasítva. 8-as, mellette, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 63 mellette, ellenem, tartózkodás elutasítva. 64-es mellette, ellene tartózkodással utasítva 9-es mellette, ellene elfogadtuk 65 mellettem, ellene tartózkodás elutasítva 66 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 67-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Tízes mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 70 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 11-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 68 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 69-es mellettem, ellenem, Tartózkodás. Azt hiszem, hogy ezt le kell ellenőriznünk. Megnyitom a 69 es felszavazást. Geschlossen? Bei Gleichstand abgelehnt. 71. Elutasítva 71 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 12-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 72-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 13 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 73 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 74 mellette, ellenem, tartózkodás elutasítva. 14 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 75 mellette, ellene, elutasítottuk 15 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 76-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 77 mellette, ellenem, tartózkodás elutasítva 17, 16 mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk, 78 mellette ellene elutasítva. 17 7 mellette ellene <clears throat> tartózkodás. Ezt szívesen ellenőrizném, megnyitom a szavazást. Geschlossen. Das... Lezártuk, elutasítva. 79 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. A 80-as nem az angol verzió, 83 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 81 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 84 mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva. 85 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 86 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 87 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 89 mellette, ellene, tartózkodással utasítva 88 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 19 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 90 mellette, ellene, tartózkodással utasítva 91 mellette. ellene, tartózkodás utasítva 92 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Most pedig végszavazásra térünk rá, megnyitom a szavazást. Geschlossen. Lezárom a szavazást. 21 igennel, egy ellenében öt tartózkodás mellett elfogadtuk, gratulálunk az előadónak. Három van még hátra. Dzsambacki úr jelentéséről szavazunk az európai ipar digitalizációjáról. Nem tudom, Dzsambacki úr kéri a szót? Nem. Már is szavazunk. Egyes kompromisszum mellette. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Hetes módosító mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 8 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 9-es mellette, ellenem, tartózkodás elutasítva. 10-es mellette, ellenem, tartózkodás. Ellenőrizzük le. Abstimmung ist eröffnet. Megnyitom a szavazást. Geschlossen. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 15-ös módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 12-es mellette ellene. Bocsánat, bocsánat, így az elnök. 17-esről szavazunk most, tehát 17-es mellettem, ellenem, tartózkodás. Ezt is ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást. Geschlossen? Lezárom a szavazást. 16-10 ellenében elfogadtuk. 18 két részben első rész mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk, második rész mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 28 mellettem, ellenem, tartózkodás, elutasítva. 5-ös kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 34-es mellettem, ellene, tartózkodás, Check. Megnyitom a szavazást. Geschlossen? Lezárom a szavazás 16-10 ellenében elfogadtuk. Tehát elfogadtuk, elfogadtuk. 36 mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 38. Ki támogatja? Ki az, aki nem szavaz? Ki az, aki tartózkodott? Elutasítottuk 37 mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 39 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hatos kompromisszum. Ki támogatja szavazatával? Ki szavaz nemmel? Ki tartózkodott? Elfogadtuk. 40-es módosító mellette, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 41 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 45-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 46 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 47-es, ki támogatja, ki szavaz ellene, ki az, aki tartózkodott, elfogadtuk. 48 mellettem, ellenem, tartózkodás, ezt leszeretném ellenőrizni. Geschlossen? 15 Nein. 10-15 ellenében elutasítva. És már a végén is vagyunk. Na, az gyorsan ment. Végszavazás. Megnyitom a végszavazást. Geschlossen? Lezárom a szavazást. Jetzt. Jetzt schließen wir bocsánat, most zárjuk le csak, 26-0 ellenében tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el, gratulálunk az előadónak. Már megyünk tovább. Az utolsó előtti jelentésről szavazunk, itt pedig a 2015-ös költségvetés mentesítéséről van szó. Szilvia Costa az előadó. Szilvia, kéred a szót? Solo szóval Eh, Szeretnék köszönetet mondani az együttműködésért, a titkárságnak is köszönet. Pontosan igyekeztünk fogalmazni. Köszönöm a szót. Vielen herzlichen Dank. Willkommen zur Abstimmung. Köszönöm szépen. Szavazunk. Egyes módosító mellettem. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Kettes módosító mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. Hármas mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Négyes mellette, ellene. Ki elfogadtuk. Ötös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hatos, kitámogatja. Kiszavaz nemmel, tartózkodás elfogadtuk. Hetes mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 9 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 10 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 11 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 12-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 14-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 15 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 16 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 17 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 18 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 19 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 20 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 21 mellettem, ellenem tartózkodás elutasítva. Végszavazás, megnyitom a szavazást. Geschlossen. Lezárom a szavazást. 21 igen, egy nem szavazat és négy tartózkodás mellett a jelentést elfogadtuk. Gratulálunk az előadónak. És már is tovább lépünk, utolsó szavazás. Hát elég hosszan tart már így is. Itt pedig az európai szemeszterről lesz szó, és a gazdasági politikai koordinációról. Julie Ward az előadó. Julie, kéred a szót? I'll be very brief because I think people have... Rövid leszek nagyon hosszasan szavazunk ma délelőtt. Megpróbáljuk itt biztosítani a gyermekek jogokat. Tehát a gyermek garancia az részben erről szól. Nagyon fontos ez a munka. Tudom, hogy nagyon sok kolléga együtt dolgozott velünk a gyermekek jogain. Azt szeretném csak biztosítani, hogy mindenki értse, hogy most a gyerekek jogai érdekében szavazunk. Köszönöm szépen egyes mellette, ellenem, tartózkodás elutasítva, kettes mellette, ellenem, tartózkodás elutasítva, hármas mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, négyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, ötös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Egyes kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. 11-es mellette, ellene, tartózkodás. Kérem, hogy emelgessék a kezüket, máskülönben nem tudom a többséget kiolvasni. Mellette. Ellene. Tartózkodás ez már másként vigyelágosan látható, elfogadtuk 12-es mellettem, ellenem, elutasítva 13-as mellettem, elfogadtuk, mellette, 14 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk 15 mellette, ellenem tartózkodás, elutasítva 16 mellettem, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Kettős kompromisszum mellettem, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellenem, elfogadtuk. 25-ös mellette, ellenem, elutasítva. 26 mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 27-es mellette, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 28 mellette, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 34 mellettem, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellettem, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 55 mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellettem, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellette, ellenem, elfogadtuk. 47 mellettem, ellene, tartózkodás, azt hiszem, hogy elutasítva, de hát ellenőrizzük azért le. 47-es tehát. Lezártuk. Nem, szoros többséggel, de elfogadtuk. 48 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 48 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 50 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 52-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 51 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 53 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 54 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 55 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 56 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Végszavazás. Megnyitom a zárószavazást. Ich schließe die Abstimmung. Lezárom a szavazást. 22 igen, 4 nem szavazat tartózkodás nélkül elfogadtuk. Gratulálunk az előadónak. Teljesítettük lezártuk ezt a hatalmas szavazást, azt hiszem, hogy egész jól haladtunk. Gratulálok mindenkinek a koncentrált munkáért, és remélem, hogy megbocsátják, hogyha egy-két hibát esetleg elkövettem időközben. So. <laughs> Ja, ja. Thank you.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 de még egyelőre a máltai soros elnökség elnökét, képviselőjét, két miniszterét várjuk, akik kint vártak, még befejezik a szavazást. Már is folytatjuk a munkát. Congratulations. Hello. Hello. Hello. Congratulations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

Kolleginnen und Kollegen! Kedves képviselőtársaim, kedves kollégák! Folytatjuk az ülésünket. Nagyon nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy a máltai soros elnökség két miniszterét üdvözölhetem, Bartoló Evarist Bartoló és Owen Bonnici urakat üdvözölhetem itt a szakbizottságban. Köszönöm, hogy eljöttek hozzánk azért, hogy tájékoztassanak bennünket a máltai soros elnökség prioritásairól, azon területeken, amelyek a mi szakbizottságunk számára relevánsak, mérvadóak, meghatározóak. Tudom, hogy egy kis ország számára Tudom tehát, hogy egy olyan kis ország számára, mint Málta, mindig nagy kihívást jelent a tanács soros elnökségi munkáját vállalni 28 tagállam számára, de bizakodó vagyok, sőt biztos vagyok benne, hogy ezt a fél évet jól használják majd ki azért, hogy azokban a kérdésekben, amelyek számunkra különösen fontosak, az Európai Uniót egy picit előbbre vigyék. Most pedig már is megadnám 10 percben egyenként önöknek a szót, mutassák be a prioritásaikat, és azután 11 óra 30-ig vitázhatunk. Biztos vagyok benne, hogy jó eszmecsere áll előttünk először. Evarist Bártolónak adnom meg a szót. Evarist Bártoló az oktatásért és a foglalkoztatási ügyekért felelős miniszter. Ez egy olyan terület, amely különösen fontos a mi szakbizottságunk számára. Miniszter úr, üdvözöljük Öné a szó. Um, good morning. Good morning, dear Üdvözlöm a kollégákat. Ez az első alkalom, hogy itt ülünk a teremnek ezen az oldalán. Ez ön, az ön esetében is igaz, meg az én esetében is. Remélem, hogy sikeres lesz a munkája itt elnöként. És szeretnék köszönetet mondani Szilvia Costa asszonynak is, azért a munkáért, amit itt az utóbbi években végzett. Azt Néhány szót Máltaiul is szólnék. Úgy gondoljuk, hogy különösen fontos időszakot élünk most az Európai Unióban. Nehéz időszakot élünk. Néhányan próbálják lebontani azt, amit az EU eddig fölépített, és megkérdőjelezik, hogy miért is létezik az Európai Unió. Úgy tűnik, hogy néhány embernek az az érdeke, hogy az EU-t hibáztassa minden problémáért. Úgy gondolom, nagy erőfeszítést kell tennünk közösen, amikor a Európai Unió alapításának 60. évfordulóját ünnepeljük, be kell, hogy bizonyítsuk, hogy az Európai Unió az a problémák megoldásának része, tagállamokkal együtt, és mindazok, akik hisznek az Európai Unió fontosságban, azokkal közösen én is úgy gondolom, hogy nagyon nagy kihívások állnak előttünk, és talán a legnagyobb kihívás az, hogy eljussunk, hogy megszólíthassuk azokat a polgárokat, akik úgy érzik, hogy elhanyagoltuk őket, hogy félre vannak állítva. Azok az emberek, akik sérteni kívánják az Európai Uniót, nagyon jól kommunikálnak ezekkel a marginalizált személyekkel, sokkal ügyesebbek, mint mi, akik a mainstream politikát képviseljük. Ezért legfontosabb hogy, feladatunk, hogy bebizonyítsuk a polgárok számára, hogy az Európai Uniónak azok a témák fontosak, amelyek az emberek napi életét érintik, ami miatt aggódnak az emberek, amiről beszélnek az emberek. Több területen meg tudjuk ezt tenni, az oktatás, a kultúra, a sport területén, a fiatalok körében. Meg kell, hogy mutassuk, hogy az Európai Unió fontos. A tervekre rátérve, mik is a terveink a hat hónapos időszak során az oktatás, az ifjúság és a sport területén. Az oktatás területén úgy gondoljuk, hogy a legfontosabb prioritásunk az kell, hogy legyen, hogy az egyik legfontosabb témával foglalkozzunk az emberek számára azon emberek számára a legfontosabb témákról van szó, akik úgy, értik, úgy érzik félre vannak állítva. A munkanélküliségre gondolok. Ez nem csak a gazdasági növekedés szempontjából vizsgálandó, hanem úgy gondolom, hogy meg kell vizsgálnunk a képesítések hiányát és feleslegét is. Ugye vannak munkahelyek, amelyek nincsenek betöltve, de a munkanélküliek nem tudják ellátni ezeket a munkákat, mert nem rendelkeznek a szükséges képesítéssel, hogy megkaphassák és el tudják látni ezeket a feladatokat. Magas szintű képesítés és oktatás mindenki számára, ez egy fontos prioritásunk, hiszen még most is az a helyzet, hogy a fiatalok 11%-a kimarad korán az iskolából, 20% se nem dolgozik, se nem vesz részt képzésben, 17% nem 17%-nak nagyon rosszak az olvasási képességei, és egy nagyon magas, 44%-os azon, azoknak az aránya, akik úgy gondolják, hogy nincs lehetőségük arra, hogy a képességeiket, a tudásukat fejleszték. Ezért az egyik legfontosabb prioritás számunkra a képességek agendája. Az életen, egy életen át tartó oktatás és képesítés, tanulás, ezt a témát frissítenünk kell az új életen át tartó tanulási kerettel. Ez nem csak azok számára fontos, akik munkanélküliek, akiknek nincs munkája, hanem azok számára is fontos, akik dolgoznak, hiszen tudjuk, hogy folyamatosan fejleszteni kell a képességeinket, mert folyamatosan elavul a tudásunk. Ez egy folyamatos fenyegetés. Amikor mi magas minőségű oktatásról beszélünk mindenki számára, ez két fontos értéket jelent a különbség és a befogadása. Kettő kéz a kézben kell, hogy haladjon. A különbsége nagyon nagy tartományát értjük az embereknek. Tehát nem csak arról van szó, hogy a migránsokat, a migráns gyerekeket be kell vonjuk, hanem olyan emberekre is gondolunk, akik eltér a szexuális orientációja, vagy megváltozott képességű, tehát nagyon nagy skáláját le akarjuk fedni az különbözőségeknek. A egy megoldás jó mindenkinek, ehelyett mi azt mondjuk, hogy legyen a befogadás az oktatási programunk középpontjában, válaszoljunk, adjunk választ a különböző emberek különböző igényeire. Hosszú időn keresztül Európában és az egész világon az oktatási rendszerek standardizálás alapján működtek. Próbáltunk mindenkit beilleszteni a rendszerbe, és nem pedig a rendszert alakítottuk úgy, hogy az megfeleljen a különböző igényeknek. Reméljük, hogy ezt az értéket a következő hónapokban meg tudjuk erősíteni, olyan oktatási rendszereket tudunk majd felállítani, amelyek jobban megfelelnek a fiatalok számára. Továbbá a felsőfokú oktatás modernizálása is fontos. Biztosítani kell, hogy hát amennyire lehetséges, ami a felsőfokú oktatásban történik, az megfeleljen a mai világ kívánalmainak. Azért, mert egy intézményt úgy hívnak, hogy oktatási intézmény, ez nem biztos, hogy azt jelenti, hogy ott tanulnak. Fontos, hogy a tartalom, a szolgáltatás, a pedagógiai háttér és az eredmény is releváns legyen az egész társadalom számára. A tragikus párizsi eseményekből kiindulva úgy gondoltuk, hogy mindig csak a foglalkoztathatóságra hang, helyeztük a hangsúlyt, pedig most úgy gondoljuk, hogy az állampolgárságot is kell hangsúlyoznunk. Az embereket az életre kell fölkészíteni. Az, hogy most a munkára és az életre készítjük fel az embereket, ez nem feltétlenül ellentmondásos. A 21. században különféle képességekre van szükség, a közös munkára való képesség, a interneten való tájékozódásra való képesség. Olyan értékeket és képességeket kell, hogy kifejleszünk, amelyek hasznosak a munkahely, de az egész társadalom számára is. Ahogy mondtam, az új képességek agendája fontos lesz számunkra. Európai minősítési kereten is dolgozunk. Együtt fogunk dolgozni az összes tagállammal, hogy tovább vigyük ezt a témát. Az Európai Képesítési Keret véleményünk szerint frissítésre szorul. Nem csak a elméleti vonalat, hanem az online tanulást is kell, hogy hangsúlyozzuk, valamint olyan minősítéseket és programokat, amelyeket a munkavilága elismer, nem feltétlenül az elméleti intézményeknek kell megfelelni. Értem, hogy természetesen az egyes tagállamokban eltérnek a rendszerek, a hagyományok, a helyzet, illetve különböző fázisban találhatók a, az egyes tagállamok. A Europass tekintetében elmondanám, hogy nagyon fontos ez a kérdés számunkra, és nagy örömmel dolgozunk együtt önökkel ezen a témán a következő hónapokban. Fontos eszköz a képesítések regisztrációja szempontjából. Gyakorlatilag ez egy útlevél ugye az emberek számára, ami segíti őket a elhelyezkedésben. Ezt is frissíteni kell, mert a világ tovább lépett. Sok uh, technológiai fejlemény következett be ezen a területen, úgyhogy a Europass-t is frissíteni kell, segítenie kell a Europass-nak a fiatalokat, hogy munkát találhassanak. Természetesen építeni fogunk a uh, szlovák kollégák elmúlt hónapokban végzett munkájára. Ahogy mondtam, várjuk az önökkel való szoros együttműködést, mint társ jogalkotókkal való együttműködést. Még egy fontos téma a képességek agendáján belül, és az a tanácsi ajánlásokban is szerepel. Fontos, hogy nyomon kövessük, hogy mi történik, hogy milyenek az eredményei az oktatási rendszereinknek, mi történik, amikor a képességsítést megszerzik a felsőfok oktatásban az emberek. Tehát jobban kell, hogy tudjuk tervezni a, az oktatást azért, hogy a lehető leginkább az releváns legyen az igények szempontjából. Továbbá Ugye a fiatalok és a képzés, az oktatás témája összekapcsolódik, és az Erasmus 30. évfordulóját fogjuk idén ünnepelni. Ez egy abszolút pozitív program, és az Európai Unió egyik legsikeresebb programjáról van szó, úgyhogy nagyon szívesen fogjuk megszervezni ennek az évfordulónak az ünneplését. És most átérnék az ifjúságpolitikára. Egyetemű céljaink lesznek a munkánk során, ezek elérhető, mérhető, reális célok lesznek. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy megerősítsük a fiatalok elképzelését a demokratikus állampolgárságról, a jogok és a felelősségek, kapcsolatáról, a kulturális különbségek értelmezéséről. Felkívánjuk készíteni a fiatalokat amennyire lehet arra, hogy aktív részvevői legyenek egy nyílt, demokratikus társadalomban. Főleg amikor támadás éri ezeket az értékeket. Az Európai Parlament és a Tanács ajánlása az egy életen át tartó tanulás tekintetében, erre már utaltam korábban, de itt az ifjúságpolitika szempontjából is fontos ez a kérdés. Nem csak a munkával kapcsolatos képességeket kell fejleszteni, hanem az élethez szükséges képességeket, hogyan lehet eligazodni egy turbulens társadalomban. Úgyhogy ezeket a kompetenciákat kívánjuk majd támogatni azért, hogy a fiatalok függetlenül önállóan tudjanak gondolkodni, és így ilyen állampolgáraink legyenek a fiatalok munkájára is hangsúlyt fogunk helyezni. Tudjuk, hogy ugye saját tapasztalatunkból is tudjuk, hogy a segíteni tudják a dolgozókat a fiatal elsőként munkába állók is. A tanácsi következtetéseket fogjuk követni a tekintetben, hogy hogyan lehet támogatni a fiatalokat, hogyan lehet kialakítani azokat a legfontosabb képességeket, amelyek alapján el tudják látni majd a feladatukat. Május 22-én lesz ebben a témában tanácsülés. Fontos, és elismerjük, hogy fontos az Európai Bizottság közleményében a fiatalokkal kapcsolatos téma, illetve az Európai Szolidaritási Program meghirdetése jó kezdeményezésnek tartjuk ezt. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy a fiatalok föl tudjanak készülni az életre. A tematikus prioritás júniusig az lesz, hogy egy diversifikált, összekapcsolódó világra készítsük föl a fiatalokat. Két fontos konferenciát fogunk szervezni Máltán. Az egyik egy strukturális párbeszéd március 21-23-a között, és fiatalokat fogunk meghívni oda, hogy elmondják ők maguk a saját véleményüket. Hiszen az egyik hiányosság, most tagállami képviselőként, vagy tagállam képviselőként beszélek, hogy amikor tervezzük a politikát, akkor a fiatalokat be kellene, hogy vonjuk, hiszen az ifjúságpolitikát nem úgy kell kialakítani, hogy nem hallgatjuk meg a fiatalokat. Nagyon fontos az ő véleményük, és biztos, hogy jobb lesz a ö, politika alakítása, hogyha meghallgatjuk az érintetteket. A sport témával kapcsolatban a sport nagyon fontos, nem csak a fizikai egészség, hanem a mentális egészség szempontjából is, valamint fontos eszköze a szociális befogadásnak is. Az önkéntesség a sportban. Ezt a témát is hangsúlyozni fogjuk, fontosnak tartjuk ezt. Az egyik tanácsi következtetésben, amit szintén majd a májusi tanácsülésen fogunk elfogadni, foglalkozni fogunk a sport céljával, illetve a sport és a befogadás összekapcsolásával. A harmadik EU munkaprogramot ki fogjuk dolgozni a sport témájában. A bizottság ebben a hónapban nyújtja be az erre vonatkozó munkáját, ezen fogunk dolgozni, és előre fogjuk vinni ezt a témát is. Továbbá integrált megközelítés a sportpolitikához, a jókormányzáshoz, a hozzáféréshez és az integrációhoz. Ez egy következő téma. A sporttal kapcsolatos másik téma a doping ellenes fellépés, nagyon fontosnak tartjuk, sajnálatos módon ez egy fontos kérdés. És a világ dopingellenes ügynökségén Montrealban az Európai Uniót fogjuk képviselni a szervezet által szervezett konferencián. Most pedig átadnám a szót Bonici kollégámnak a kulturális témákkal kapcsolatban. Ja, vielen herzlichen Dank. Köszönöm szépen, miniszter úr, Bartola miniszter úr. Szívesen adom meg a szót Bonicsi miniszter úrnak, igazságügyi, kulturális és önni kormányzati miniszter. Ezt írtak fel nekem, de hát ma mindenek előtt kulturális miniszterként tekintünk önre, hogy eljött, és hát kíváncsian várjuk a terveit, az elmondandókat, a kulturális és média területen mit terveznek a következő fél évben? Miniszter úr, Köszönöm szépen. Mindenek előtt gratulálni szeretnék önnek, elnök asszony, hogy megválasztották ebbe a rendkívül fontos pozícióba ebben a fontos bizottságban. Kosztasszonynak is szeretnék köszönetet mondani, és gratulálni is a kiváló munkához. Nagy megtiszteltetéses számomra, és kollégám számára is, hogy itt lehetünk. Az Európai Parlament nyilvánvalóan rendkívül fontos szerepet játszik az európai intézmények működésében. Rendkívül fontos és alapvető kérdés, ugye az Európai Unió az emberek életét nagy mértékben befolyásolja, és amit én fontosnak tartok ebben a szerepben, az az, hogy a nagy dolgokban, de a kisebb dolgokban is érezzük az EU jelenlétét, ami a leginkább fontos. Ha az emberek felkelnek reggel és elindulnak dolgozni, azok az emberek, akik jobb képzést akarnak a gyerekeiknek, és egész nap dolgoznak, és hazaérnek újra, akkor az az érzésük legyen, hogy igenis történt valami, haladunk azon az úton, amelyet kijelölnek az európai intézmények, mert az életük javul az embereknek, mert mi jól dolgozunk. Hogyha van egy olyan ágazat, egy terület, amely ténylegesen befolyásolja az emberek mindennapjait, akkor az nyilvánvalóan a kulturális szektor. Itt van a legközvetlenebb érintkezés, és hát büszke vagyok a szlovák elnökség eredményeire, ezt el kell, hogy mondjam, és büszke vagyok természetesen a saját agendánkra is, amit szeretnénk megvalósítani, hiszen ö, a célunk az, hogy közvetlen hatásunk legyen az emberek életére. Most szeretném bemutatni azokat a prioritásokat, amiket, amikben megegyeztünk a kulturális szektor tekintve. Újra azt tudom hangsúlyozni, hogy ezek rendkívül fontos területek az emberek életében, az európai lakosság életében, és fontos ezért hogy mit tudunk tenni. Nézzük először az audiovizuális szektort. Évekkel ezelőtt még az volt a helyzet, hogy a televíziót lehet könnyen szabályozni. Például van egy szabály, amely azt írja elő, hogy egy bizonyos bizonyos műsorarányban mm, európai filmeket kell mutatni, de az online média megjelenésével és azt mondhatjuk, hogy itt komoly szabályozások vannak, és meg kell beszélnünk a jövőben, hogyan tudjuk biztosítani a diverzitást és a pluralitást az online média területén is, mert ez a kötelességünk, és kötelességünk az is, hogy bemutassuk, hogy megvédjük a polgárainkat a gyűlöletbeszéd elől, megvédjük őket, a, aztán a kiskorúakat is meg kell védenie a károsító műsoroktól. Ezért ez az emberek mindennapi életét befolyásolja, amennyiben online médiát használnak. Elmúlt májusban az Európai Bizottság előkészített egy anyagot, és ezen dolgozik a tanács igen keményen azóta, hogy mert felkívánjuk mi lépni az audiovizuális piac hatásait Európában. Elfogadtunk egy jelentést elmúlt évben, amely leírta a legfontosabb pontokat a jövőt tekintve. Nyilvánvalóan hosszú lista jött, ötre, jött össze, hiszen fontos kérdésekről van szó, az egyik nagyon fontos terület a videó megosztá, megosztó platformok elterjedése és jelentősége, mint a YouTube például, és hogyan tudunk itt szabályozni ezen a területen. A videó megosztó platformokra nem vonatkozik szabályozás az audiovizuális irányelv területéről. Aztán az egyenlő esélyek kérdése a hagyományos és az új média között. A tisztességes verseny kell biztosítani. A harmadik pontunk például, hogy hogyan tudjuk javítani a származási ország elvét. Ez az irányelvünkben nagyon fontos szerepet játszik, és ezt meg is kell őrizni Végül pedig nyilvánvalóan beszélni kell azon kérdésekről, hogy hogyan tudjuk felügyelni és megfigyelni ezeket az eszközöket és a hatásokat. Például hogyan hajtjuk végre a független nemzeti szabályozók által alkalmazott előírásokat. Erre ügyelni kell, az addiózál és média szolgáltatások is szóba kerülnek természetesen. Ezen jelentés alapján az előző elnökséggel közösen előkészítettünk egy sor kompromisszumos javaslatot, ezeket éppen most vizsgálja egyébként a tanács előkészítő testülete. Folytatni fogjuk ezt a munkát egész elnökségünk alatt, és abban bízunk, hogy meg tudunk állapodni a tanácson belül az általános megközelítésben május 23-án a kulturális tanácson hogyha sikeresek vagyunk, és mi nagyon bízunk abban, hogy sikeresek vagyunk, akkor azonnal megkezdjük a tárgyalásokat önökkel, az Európai Parlamenttel, ami, ha az információm helyén valóak, ugyanezt teszi az eddigi anyaggal. Nagy örömmel várom a hatékony együttműködést ebben a témában, és újra csak kijelentem, ez egy olyan anyag, joganyag, ami nagy hatással van az európai polgárok életére Kamervert és Ferhajen asszonyoknak, az előadóknak szeretnék gratulálni és köszönetet mondani az eddig elvégzett munkához, hiszen, mint mondtam, egy rendkívül fontos és alapvető anyagról és munkáról van szó. Meggyőződésem, hogyha szorosan és konstruktív módon működünk együtt, akkor hatékonyan haladhatunk előre a javaslat kapcsán, és megtaláljuk a közös hangot. Egyébként már együttműködünk a további elnökségekkel is, hogy egy sima átmenetet biztosítsunk a kulturális területen. Természetesen más témák is vannak még, mint például egy javaslat az Európai Kulturális Örökség éve 2018-ban, vagy az Európai Kulturális Főváros sok témája. Kezdjük először az Európai Kulturális Örökség éve 2018. Nagy megtiszteltetés, hogy Málta, miközben először elnök a tanácsban rögtön lehetőséget kap arra, hogy ezt a rendkívül fontos javaslatot, amit az Európai Parlament és a Tanács is kiért az Európai Bizottságtól, tehát hogy mi ezen dolgozhatunk ezen az anyagon, és örülök, hogy a Parlament és a Tanács sikerű, sikeres volt abban, hogy megfelelő mandátumot alakítson ki ezen a területen. Itt sor került az első trilógusra, 2016-ban, ami szintén siker, azt gondolom óriási, brilliáns ötlet, hogy 2018-at az Európai Kulturális Örökség évének nevezzük. És természetesen szoros kapcsolatban állunk a parlamenttel és a bizottsággal, hogy a lehető legjobban előkészítjük a, követ, a következő informális trilógust ebben a fontos témában. Február 9-én lesz ez egyébként, és a tanács nevében én leszek az egyik elnök. És szeretnék lehet, szeretném megadni az alkalmat, hogy Giacono és Kosta asszonynak köszönetet mondjak az elvégzett munkáért mindeddig. És meggyőződésem, hogy együtt kell működnünk abban, hogy a véleménykülönbségeket megszüntessük, és valóban szerintem haladunk is abba az irányba, hogy egy intelligens és jó megoldást és megállapodást találjunk, hogy a bizottság és a tagállamok kellő időt kapjanak arra, hogy felkészüljenek az említett 2018-as európai évre meggyőződésem, hogy az embereket össze tudjuk hozni, hogy jobban figyeljenek a kulturális örökségre, és egy általános vita környezetet alakítsunk ki, aminek eh, sikerül majd eleget tenni annak, hogy megbeszéljük a kulturális elvárásokat. És természetesen várjuk. Valette egyébként önök is tudják, 2018-ban az Európai Kulturális Főváros lesz, és mi szeretnénk ezt a kezdeményezést jól működtetni, tovább visszük ezt egyébként a kulturális területre, és az Európai Parlament és a Tanács elfogadott egy új határozatot, amely az Európai Kulturális Fővárosok keretet eh, meghosszabbította 2023-ig, és eh, ez eh, azt jelenti, hogy újabb jelöltek is és potenciális jelöltek vannak, akik megkezdhetik az előkészít, előkészületeket. Az Európai Bizottság javaslatot tett arra, hogy az EFTA-ra, az EA országokra is kiterjesszük, Norvégia, Liechtenstein is érintve van például, és Izland, akik részt vetnek majd ebben. Azt gondolom, hogy ezek az országok hosszú távú partnereink a kulturális együttműködésben, sőt, jó néhányan részt vesznek a Kreatív Európa programban is. Azt gondolom, hogy ezzel gazdagabbá tesszük az együttműködést. A tanács a legutóbbi novemberi ülésén üdvözölte a bizottság javaslatát ilyen értelemben, hogy kiterjesszük a földrajzi hatáját ennek az akciónak, és egy általános megközelítést alkalmazunk. Ez a máltai elnökségnek lehetőséget ad arra, hogy megkezdjük a tárgyalásokat az Európai Parlamenttel. Ezért aztán örülök, hogy együttműködhetek az önök szakbizottságával mindenek előtt, Aixel előadó úrról, és megállapodásra fogunk jutni abban, hogy az EFTA és EA országok számára lehetővé tegyük, hogy ők is részt vegyenek ebben a programban. A kulturális területen egyébként Nemrég megszületett egy új ötlet és gondolat, hogy a kultúrát arra használjuk fel, hogy a, hogy a diplomáciában is kulturális közvetítést alkalmazzunk. A tanácsi következtetéseket stratégiai megközelítést szabnak meg. A nemzetközi kulturális kapcsolatok területén egy nagyon hosszú név, ez egyébként egy nagyon jó kezdeményezéshez. A kulturális minisztereket arra kérjük, hogy ezt fogadjuk el, ezt a kezdeményezést. Máltai vagyok, a kulturális, a nyelvi és egyéb örökségünk arra késztet bennünket, hogy csatlakozunk ezen gondolathoz, hogy a kultúra lehetővé teszi a további párbeszédet különböző régiók között és más országokkal. Igenis, novemberben a tanács a tanácson a miniszterekkel arról tárgyaltunk, hogy a stratégiai megközelítést biztosítsunk a nemzetközi kapcsolatok keretében a kultúrának. Itt egy közös kommunikáció alakul ki majd egy új stratégia keretében, amit az Európai Bizottság fogadott el, és a külügyi szolgálat az Európai Parlament és mi is azt hiszem nagyon sikeresek voltunk az együttműködés területén, hiszen jó együttműködés alakult ki a külügyi és a kulturális bizottság között. Már jó ideje együttműködnek, és a közös jelentést készítenek a nemzetközi kulturális kapcsolatok területéről. Ha jól tudom, akkor Brock és úr és Kosta asszony működik ezen és Vod asszony is készített egy jelentést, amit januárban fogadott, elmúlt januárban fogadott el a parlament a kulturális diverzitásról, párbeszédről, és az kultúra szerepéről az EU alapvető értékeiben. Azt gondolom napjaink globalizált világában az a dolgunk, hogy a kultúra szerepét hangsúlyozzuk az EU külügyi kapcsolataiban. Vannak új kihívások is újra és újra, és úgy gondoljuk, hogy a kultúra itt ezek megoldásában egyre fontosabb szerepet játszik. Fontos tehát a kultúra és a külügyi kapcsolatok együttes kezelése számos területen, vagy a kulturális örökségek Maliban, Szíriában látjuk, hogy mennyire fontos szerepet játszanak, és itt nem csak a fizikai megszűnésről van szó, hanem arról, hogy identitás, történelmet veszítünk el, hogyha ezt az örökséget veszítjük el. Azt gondolom, hogy a múltunk nélkül a jövőnket sem tudjuk elképzelni. A kultúrákon belüli és kultúrák közötti párbeszéd rendkívül fontos, és talán még sose volt annyira fontos, mint napjainkban. Tehát egy, a a pozíciónk mindeddig az volt, hogy a kultúrát arra használjuk fel, hogy odafigyeljünk az emberekre, és ez fontos is természetesen, de egy új helyzetben ezt ki kell bővíteni, együtt kell működni más országokkal, hogy hogyan tudunk együtt tenni valamit. Erre az, ezen az úton kell elindulnunk, azt hiszem. A Máltaül azt mondjuk, Vetrina, ez egy, ezt az esetet tovább kell vinnünk a kultúra ötlete, eh, a kulturáló kialakított elképzelése az, ami eh, új irányt kell, hogy szabjon a gondolkodásunknak. Ehhez együtt kell működnünk, és ha erre képesek vagyunk, akkor a kulturális együttműködést fokozni, erősíteni tudjuk számos országgal Európa határain kívül is. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire fontos, hogy kialakítsuk a keretet arra, hogy a nemzetközi kulturális kapcsolatokat tovább tudjuk fejleszteni egy keretet alakítunk mi egy kulturális konferencián e, májú, március 8-án és 9-én, majd ezt követően vezető tisztségviselők vesznek, vesznek részt a külügyek és a kulturális területről egy eszmecserén, hogyan alakuljon az együttműködés a két szektor között, tehát a kultúra és a külkapcsolatok az, amiről itt beszélünk. Nagy örömmel várom, hogy erre sor kerüljön, és itt a is a parlamenttel kívánok együttműködni szorosan, nyíltan és hatékonyan. Köszönöm szépen a figyelmüket. Ja, sehr herzlichen, Köszönöm szépen. Köszönöm a két miniszternek bemutatkozását. Hallhatjuk, hogy igen becsvágyó tervet tűztük tűztek ki maguk elé mindketten, és ez sok szempontból lefedi azon prioritásokat, amelyekkel mi rendelkezünk itt a szakbizottságban. Először a koordinátoroknak adnám meg a szót, három-három percben. Kérem, hogy ezt tartsák be ezt a három perces felszólalási időt, utána pedig meghallgatjuk a többi felszólalót, végezetül pedig a két miniszternek adom meg a szót, hogy válaszolja meg a kérdéseket. Először Zabina Ferhájen, a néppárti frakció koordinátora kap szót. Köszönöm szépen a két miniszternek, hogy eljöttek ide hozzánk, és bemutatták a prioritásaikat. Néhány pontra vissza szeretnék térni. Néppárti frakcióként üdvözöljük hogy az ifjúságvédelem, a gyűlöletbeszéd és más kérdéseket az audiovizuális médiumok területén mindenki számára azonosan alkalmazandónak tekintik. Ez egyébként a téma előadóinak elképzelésének is megfelel. Biztos vagyok benne, hogy gyorsan előre tudunk lépni ebben a témában, hogyha megfelelő javaslatot kapunk a bizottságtól, akkor nem kell sokat késlekedni. Örülnék annak, hogyha májusban a triadógust, a háromoldalú tárgyalásokat megkezdhetnénk. A második kérdés az Erasmus Plus. Sok vita zajlik itt, a bizottság körében és a mi házunk táján is. Elsősorban is a Solidarity Core új kialakításáról gondolok. A szakbizottság világosá tettem, hogy az új tevékenységeket az Erasmus Plus költségvetéséből nem tudjuk finanszírozni. Emlékeztetem a tanácselnökségét. Jók ezek a gondolatok, de a programok már így is túl pályázottak ma. Több tehát a pályázat, mint amennyit finanszírozni tudunk, hogyha újabb feladatokat emelnek be az Erasmus Plus-ba, akkor meg kell akadályozni, hogy ennen magát folyja fel a program, újabb pénzeszközökre van szükség. További észrevétel. A kulturális örökség európai éve. Azt szeretném kérni, hogy a háromoldalú tárgyalások során gyorsan, tempósan haladjunk, megállapodásra jussunk, hiszen a nagyon kevés előkészítés, előkészületi időnk van, és nagyon fontosnak tartjuk az Európai Parlamentben, hogy a European Year of Cultural Heritage, az Európai Kulturális Örökség évét eh, jelentőség telivé és befolyásossá tegyük. Az ilyesmit pedig jobban el, el kell készíteni. Minél tovább késlekedünk az előkészítéssel, annál később tudjuk a 2018-as projekteket útjukra indítani, hiszen a nemzeti oldalnak is megfelelő felkészülési időre van szüksége. Jó gondolatokat látunk, ismerünk, de hogyha csak egy fél évvel korábban veheti kezdetét a tervezés, akkor a programot nem lehet felelősségteljesen lábára állítani, útjára indítani Kérem tehát, hogy mind a parlament és mi, mind a tanács is nagy lépésekkel haladjunk a program elfogadása érdekében. Köszönöm szépen. Szilvia Kosta, tessék. Szeretnék köszönetet mondani a két miniszternek, és külön köszönet, hogy megszólítottak engem. Nagyon sok téma, téma beleillik a mi prioritásainkba és azok közül, amelyeket említettek. Számunkra is ebben a hat hónapban hasonló témák lesznek fontosak. Személyesen is nagyra értékelem Muszkát elnök úr bevezetőjét, prezentációját, hiszen tényleg ezek a témák állnak közel a mi szívünkhöz, és az együttműködés szellemében kívánunk dolgozni Európa érdekében. Azt mondták, hogy ma a kulturális és oktatási dimenziót Európában meg kell erősíteni, és ez válasz és forrás is lehet az Európa előtt álló kihívások tekintetében. Vagyis az első stratégiai kérés, hogy a tanács valóban koncentráljon ezekre a témákra, sokkal inkább, mint a korábbi témákban, illetve jobban, mint a bizottság esetében. Az első fontos téma, hamarosan, ahogy említették önök is, Bártod a miniszter úr, Navracsics biztos hamarosan közé fogja tenni a felsőoktatás modernizálására vonatkozó bizottsági szöveget. Úgy gondolom, hogy az önök elnöksége aktívan fog foglalkozni ezzel a témával, és a konkrét agendával is, az európai képességek témájával. Mi úgy gondoljuk, hogy az egy életen át tartó tanuláshoz kell kapcsolni ez az egész program, tehát széles körben kell értelmezni az oktatást, nem csak specifikus képzésként és a munkaerőpiacot célzó képzésként az Európász, erről már egyeztettünk, számunkra nagyon fontos. Következő téma. Többször felszólítottuk a bizottságot arra, hogy nagyobb figyelmet szálljon a Juncker befektetési tervre, olyan projektek tekintetében is, olyan stratégia tekintetében is, amely az oktatás, a kreatív, kulturális iparra és általában a kultúrára vonatkozik. Ezt szeretnénk újra hangsúlyozni, és szeretném, hogyha ebben a témában együtt dolgoznánk, együtt gondolkoznánk. Digitális állampolgárság egyetértek, mindkét miniszter úrhoz szólok, de most elsősorban Bonicsi miniszter úrhoz a digitális stratégia tekintetében nagyobb figyelmet kell, hogy szálljunk az oktatási, képzési, képességi témákra is, nem csak fogyasztói kérdésekre, hanem állampolgári kérdésekre is. Egy másik téma, két előadónk, illetve árnyék előadók foglalkoznak ezzel a témával, a kiskorúak védelme, a szerzői jogvédelme, a kreativitás, online művek tekintetében. Továbbá a szociális a közösségi platformok esetében is a felelősség kérdéseit pontosítani kell. Az AFET bizottsággal közösen dolgozunk ennek a nagy kihívásnak a kormányzási kérdésével a, valóban fontos számunkra, hogy a tanács megtalálja azt az egyensúlyt az első találkozón, már beszéltünk erről, remélem a következőn le is zárjuk ezt a kérdést. Tehát itt a forrásokról van szó, és ezt kérem a Máltai elnökségtől, hogy vegye komolyan ezt a kérdést. A parlament részvétele nyomon kísérése az idei munkájuk tekintetében fontosnak tartottam ezt is, és köszönöm a szót. Helga Trüppel a zöldek nevében tessék. Köszönöm szépen a bemutatójukat. Két témát szeretnék említeni. Az Európai Kulturális Örökség éve. Itt vagyok, itt vagyok. Azt mondta, hogy fontos az önök számára ez a kérdés, és hogy dolgoznak aktívan ezen a témán azért, hogy sikeres legyen a téma. A jelenlegi helyzetben a költségvetés tekintetében konfliktusban állunk. Hogyha kompromisszumot akarunk találni, akkor a tanács készen kell, hogy álljon arra, hogy egy bizonyos összeget valóban biztosítson arra, hogy a céljainkat el tudjuk érni, és hogy ez egy sikersztori legyen. Szeretném tudni, hogy készen állnak-e arra, hogy ellépjenek ebbe az irányba, és hogy a kompromisszum meg tud-e születni így a tanács és a parlament között. Második megjegyzésem, kultúra és nemzetközi kapcsolatok témája. Stratégiai megközelítésről szeretnék itt beszélni. Ez nem a, az export, az európai kultúra exportja kell, hogy legyen a középpontban, hanem valós együttműködést kéne kialakítani, támogatni más kulturális intézményekkel, nem kormányszervezetekkel kellene együttműködést kialakítani. A kérdésem, hogy ezt a koncepciót és ezt a megközelítést elfogadják-e? Köszönöm. Köszönjük szépen. Most a többi felszólaló is szót kap megmondom, hogy ki szerepel a felszólaló listán. Uh, Herr Venta, Frau Mitzi, Frau Schodrova, uh, Herr Morgano und uh, Frau Ward. Wenn das jetzt alle... Hogyha tehát mindenkit felsoroltam, akkor lezárnám a felszólalók listáját azért, hogy a két miniszter, Nekov urak és Bocskor Andrea, hát akkor mindenkinek egy perc fog jutni, mert kilenc felszólalónk van egy perc lesz a felszólalás idő, csak azért, hogy időben a két miniszter megkapja a szót, és válaszolni is tudjon. Komodini asszony, tessék. frakció. Néppárt. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt Bártoló úr. Az elnökség oktatási prioritásai között mit kívánnak konkrétan megfogalmazni júniusra? A tanács munkáját a minisztériumában előfordult korrupciós esetektől függetlenül tudják-e majd ellátni. A bizottság számára nagyon fontos, hogy nehogy egy olyan kellemetlen sajtótájékoztatásra kerüljön sor, mint amiről a média beszámolt nemrég. Köszönöm szépen. Libacska asszony. Von der S&D frakció. Bardzo dziękuję. Ja z dużym zainteresowaniem. Köszönöm elnök asszony. Nagy érdeklődéssel hallgattam a prezentációkat. Egyetértek a céljaikkal. Bártoló miniszter úr, lenne egy konkrét kérdésem önhöz. Ezeket a célokat, akkor még egyszer mondom, ezeket a célokat nem lehet elérni, amelyeket ön felsorolt, oktatók nélkül hangsúlyozni kell, hogy meg kell változtatni az oktatók képzésének a módját. Az oktatók mobilitását kell, hogy támogassuk, a jó gyakorlatok cseréjét, hiszen az oktatási program, programok középpontjában állnak az oktatók. Az egyetemek önállóan lépnek fel, de mi nem tudunk előírni egyetemi programokat, viszont a befogadáson keresztül a munkaadókat meghallgatva, konkrét javaslatokkal tudnánk befolyásolni az egyetemeket, illetve arra ösztönözni az egyetemeket, hogy a munkaerőpiac számára megfelelő érdekes képzési feladatokat lássanak el. Tehát fontos lenne a munkaadók bevonása is. Köszönöm, Vente úr. Szintén néppárt. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Szeretnék köszöntet mondani a minisztereknek, hogy eljöttek a bizottsági ülésünkre. A kollébá már említette az Erasmus programot. Én arra szeretnék koncentrálni, amit ön mondott az Erasmus kapcsolatban. Ugye 30 éves ez a program. Valamilyen konkrétumot megosztana velünk ezzel kapcsolatban, a tanulói mobilitással kapcsolatban? az elnökség aktív szerepet kíván-e játszani majd az Erasmus 30. évfordulójának az ünnepség sorozata megszervezésében. Beszélt a sport szerepéről, az önkéntesség szerepéről, a hozzáférhetőség kérdéseiről, ezekkel mind egyetértek, valamint a doping ellenes harcról is. A jövő héten a plenárison fogunk szavazni a Takula jelentésről, amely a sport helyes kormányzásáról szól. Ez egy nagyon fontos téma a parlament számára. A nagyon fontos, hogy a meccsek eredményeinek a befolyásolása kérdésével is foglalkozzunk. Az Európai Tanács ebben a témában véleményt kell, hogy mondjon, hiszen leszeretnénk kívánni ezeket a, ezeknek a meccseknek a kérdését. Köszönöm. Köszönöm. Malemici asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Minden jót kívánok, és sok sikert mindkét miniszternek, hiszen rendkívül fontos területen dolgoznak, ez befolyásolja a polgárok életét, a foglalkoztatás és a kultúra, és persze nem könnyű időszakban vették át az elnökséget, de meggyőződésem, hogy a Máltai elnökség után úgy érzik a polgárok, hogy előrébb jutottak az alapján, amit a prioritásokról elmondtak ami pedig az új, a szakképzéseket illeti, és úgy újfajta szakmák kialakítását valóban. Ez a New Skills Agenda addig a bizottság nem figyelt eléggé, ez egy soft megközelítés volt, amit alkalmazott. Azt gondolom, hogy nem foglalkoztak a szakadékkal. Úgy gondolják az oktatók, hogy hogy nagy számban, hogy ők jól képeznek, és 40 és, és ugyanilyen arányban viszont a foglalkoztatók úgy gondolják, hogy nem jó képzett embereket kapnak. Mit lehet itt tenni? Nyilvánvaló, hogy az oktatás egyébként pedig a tagállami hatáskörbe tartozik. Most pedig kollégám, amit kérdezett, hogy megegyezés született, a fogadási csalásokkal, a matchfixinggel kapcsolatban. Itt van az a tény, hogy az Európai Bizottság még ezt nem írta el. Még nem, igazából ez úgy tűnik, hogy a máltai elnökségnek ez nem annyira fontos, mivel nem beszéltek róla. Köszönöm szépen. Sodrova asszony. Köszönöm szépen. Elnök asszony, egy sor prioritás soroltak fel a miniszterek, hallottuk ezeket. Hogyha ezeket meg akarjuk oldani, akkor prioritásokat kell kiragadni, és a prioritásokat a kollégák említették is. A jogalkotásban szeretnék rámutatni arra, hogy eh, az audiovizuális irányelv megvitatása prioritást kell, hogy élvezzen. Az EU szintjén van szükség egy új irányelvre, mert ezzel reagálunk az új technológiák megjelenésére, és azt hiszem itt lemaradtunk némileg. Meg kell védeni a fiatalokat, olyan tartalmaktól, amelyek az erőszakot és a szélsőségességet hangsúlyozzák. Úgy gondolom, hogy a hatályt ki kell terjeszteni az új platformokra is, tehát az audiovizuális szolgáltatások irányelv nagyon fontos. Aztán itt a következő pont az Európai Év, az Európai Kulturális Örökség éve, és itt mindenképpen tisztában kell lenni azzal, és tudatosítani kell, hogy ezt tényleg meg akarjuk csinálni, a lehető leggyorsabban el kell kezdeni a megfelelő előkészületeket. Aztán pedig van olyan, ami nem annyira sürgető a jogalkotásban. Például az Erasmus Plus esetében azt gondolom, hogy a finanszírozáshoz nem kell nagyon gyorsan változtatni, tehát aztán persze a fogadási csalások. Köszönöm szépen, Morgán úr. Grazie, mi unisco Köszönöm. Én is szeretnék csatlakozni azokhoz, akik köszönetet mondanak önöknek. Nagyra értékelem, hogy az Európai Unió építésén dolgoznak. Ezzel kapcsolatban természetesen a növekedés és az oktatás kapcsolatával teljesen egyetértek. Az Európai Parlamentben, persze a bizottságban is nagy többséggel megszavaztunk a kulturális és kreatív iparág témáról szóló jelentést. December 13-án szavaztunk erről a plenárison. Azért mondom, mert az ifjúsági foglalkoztatás esetén most nem tudok belemenni a részletkérdésekbe, de itt, itt nagyon fontos kérdés volt. A 15 és a 29 évesek területén azért ez a szektor ez nem érezte meg a válságot, a 2008-ban indult válságot. Lehet, hogy nagyon sok időt kell várni arra, hogy eredményeket lássunk, de fontos, hogy Juncker részéről is van egy vállalás az Európa újraiparosítása területén. 16-ról 20%-ra kívánja emelni az ipar részesedését a GDP-ben egész Európában. Ez is nagyon fontos. Utolsó megjegyzésem, és itt szoros kapcsolat, 25 millió munkahely áll rendelkezésre. Köszönöm. Köszönöm szépen, Julie volt, szocialisták és demokraták. Köszönöm szépen, köszönöm azt is egyébként, hogy hivatkozott az én az interkulturális párbeszéd jelentésemre. Igen, ez egy évvel ezelőtt került elfogadásra a parlamentben, ezért is érdekes ez, és hát az ajánlásokat meg kell vizsgálni, és hát erősíteni kellene a jövőben szerintem a tagállamok szintén pedig a végrehajtást a szakpolitikákban és többet szeretnék megtudni a művészek szerepéről, akik szintén a szociális változásokat hordozzák és közvetítik ügynökei ennek, tehát ugye a foglalkoztatás és foglalkoznak, tehát a művészek szerepe, mint a változások ügynökei, hogy úgy mondjam, akik elősegítik a változásokat, ők képesek pénzt vinni a gazdaságba, tehát van, ők olyan emberek, a művészek, akik hozzá tudnak járulni a változáshoz, amit mi viszont szeretnénk. Köszönöm szépen, Bocskorasszony. Én is nagyon köszönöm a prezentációkat. Nagyon hasznosak voltak azok a dolgok, amiket elmondtak. Bártoló miniszter úr említette, hogy még mindig nagyon rosszak a mutatók az ifjúsági munkanélküliség, illetve az oktatásban való részvétel és egyes kompetenciák szintje az európai fiatalok körében még mindig nem a kellő szinten van. És ugye elhangzott az is, hogy a máltai elnökség szeretné javítani ezeket a mutatókat. Én azt kérdezném, hogy vannak-e konkrét javaslatok, hogy hogyan fogják az IT 2020 prioritásait és célkitűzéseit megvalósítani? Vannak-e már olyan konkrét programok, amik megnevezhetők? Illetve még egy rövid megjegyzés, hogy a hátrányos helyzetűek sorában említették a szexuális kisebbségeket, illetve a fogyatékossággal élőket és mi a helyzet a, a nemzeti kisebbségek vagy a nyelvi kisebbségekkel, hogyan állnak önök ehhez a csoporthoz. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nikofur. Köszönöm, Bártala miniszter úr. A következő kérdésem lenne önhöz. A Málta elnökségi programban megjelölte, hogy az egyik prioritás a fiatalok foglalkozása, foglalkoztatása lesz. Mennyi figyelmet szánt, szánt Málta a formális és informális képzésre? Milyen módon ösztönzi az oktatás, hogy milyen elképzelései vannak az oktatás tagállami ösztönzésére? Tudjuk, hogy odafigyelnek az új képességek agendájára is, ez is fontos téma önök számára. Erre is szeretnék konkrét információkat kapni, hogy az elnökség során milyen munkát végeznek ebben a témában, és természetesen sok sikert kívánok önöknek. Köszönöm szépen. Ami engem illet, hát talán én is két rövid megjegyzést tennék, hát aláhúznék dolgokat, e, megerősetinék dolgokat, és hát előadó is vagyok egyébként, vagy társ előadó, hogy úgy mondjam, Sabine Ferhajennel az audiovizuális irányelvnél azt hiszem, hogy nagyon örülünk, hogy a máltai elnökség nyilvánvalóan eh, nagy súlyt kíván helyezni erre a jogalkotási jelentésre, és eh, hát haladni is szeretnénk a tanácson természetesen, és eh, azt gondolom, hogy a trilógusban együtt ott leszünk, és jól tudunk majd együttműködni, és valamennyien örülünk, Egyébként, hogy ambíciózus menetrendet sikerült kialakítani, ez a tanács és a parlament együttműködést igényelte, és remélem, hogy ez a jövőben is így marad, hiszen valamennyien fáradozni fogunk, és hát szeretnénk mi gyorsan eredményre jutni, és úgy látom önök is, remélem ebben sikeresek leszünk. Az Erasmus Plus, a Solidarity Core esetében hangsúlyozni szeretném még egyszer, amit már kollégák is mondtak egyébként, hogy össze kell fognunk, és össze is fogtunk szakbizottságként, és világosá tettük, hogyha plusz feladatok jelentkeznek mondjuk egy európai szolidaritási Solidarity kor esetében, de az, ez lehet értelmes is, de azért eh, itt a bizottságtól konkrétabb megjelenítést is eh, várunk, hogy hogy az Európai Önkéntes Szolgálattól hogy lehet ezt leválasztani, vagy összekötni, vagy hogy milyen viszonyuk lesz ezeknek, és tegyük világosra. Ha új feladat van, akkor új pénz is kell hozzá az úgy nem fog menni, hogy az eddigi Erasmus Plus forrásokból ezt finanszírozni tudjuk. És kérem, hogy ezt vigyék magukkal a tanács elé, ez meggyőződése a szakbizottságunknak. Ha új feladat van, akkor új pénz is kell, hogy legyen. Új feladatokat csak új pénzzel lehet ellátni. Az nem lehet, hogy a program többi része szenvedjen emiatt, hogy úgy mondjam, még eh, már eddig is alacsony a büdzsénk ezen a területen, és még többet ebből csinálni, ez nem fog működni Ugyanez vonatkozik a kulturális örökségre, is. szerintem is nagyon fontos, hogy legyünk gyorsak, tervezési biztonságra van szükség a tagállamok szintjén. 2018 az holnap van, hogy úgy mondjam, és itt ténylegesen tervezési biztonságra van szükség a tagállamok szintjén úgy hallom, hogy a tanácson belül kicsit nehézkesen haladnak a tárgyalások, és remélem, hogy a máltai elnökség talán a tanács oldalára is dinamizálni tudja ezt a folyamatot, hogy aztán a végén tényleg jó eredményre jussunk. Ezt szerettem volna átadni önöknek, mielőtt útnak indulnak majd, de most lehetőséget kapnak. Ki kezd? Ezt önökre bíznám. Bartolo, Ponicsi úr. Tehát kor szerint haladunk, vagy pártoló úr, parancsoljon. Köszönöm szépen ezen érdekes felvetéseket. Ahogy jöttem az ülésre, arról beszéltünk, hogy a parlament tisztában vagyunk vele, hogy a Solidarity Corps és az Erasmus Plus kérdésében a parlament mennyire érdekelt, és hogy tisztázni kell a finanszírozást. Biztosítani szeretném önöket, hogy az itt elhangzott üzenetet továbbadjuk a tanács többi tagja számára. A költségvetésről még zajlik a vita, tehát azt hiszem, hogy van itt játéktér. Ami a modernizációt illeti, a felsőoktatás modernizációját illeti, e kérdést Koszta asszony intézte hoztánk illetve a Skills agendát, valamint az élethosszig való tanulás kérdését, ezek valóban össze is függenek. Úgy gondoljuk, Én foglalkoztatás és oktatási miniszter vagyok. E két világ összefügg, tehát ezt a szellemet kell követnünk. A felső oktatást relevánsabbá kell tenni, és az élethosszig való tanulást is az oktatás és a foglalkoztatás világát szorosan közelebb kell hozni egymáshoz, kölcsönös tiszteletet kell megteremteni egyikben a másik iránt, és fordítva, hiszen hogyha az oktatás tartalmát nem modernizáljuk, akkor fennáll annak a veszélye, hogy az egyetemek fölöslegessé válnak. Nem mondhatják, hogy három évszázada, öt évszázada működünk, hogyha nem igazodnak az új idők, új kihívásaikhoz, kihívásaihoz. Nem az örökségüket kell csak őrizniük, hanem igenis relevánsnak kell lenniük a jelen számára, a jelen napjaiban is. A bizottságtól várjuk, hogy elvégezze a munkáját, és természetesen mi is mindent megteszünk, hogy a modernizációs menetrendet előbbre vigyük. Remélem, hogy tavasszal e kérdésben előre tudunk lépni. A trekking, a nyomon követés nagyon fontos, hiszen így jobban látjuk majd, hogy mi is történik az egyetemeket elhagyó diákokkal. A legjobb megoldás, hogyha szoros kapcsolatot ápolnak az oktatási intézmények, a szociális partnerek és a különböző szintű oktatási intézmények. Nem csak az egyetemi szintre gondolok, hiszen sok kérdés már az elemi iskolában vagy a középiskolákban eldőlt. Szívesen dolgozunk önökkel együtt, tisztázandó, hogy hogyan tudjuk ezt az ügyet előbbre vinni. Acska úr egy nagyon fontos kérdéssel élt, a tanárok szerepéről. Valóban az oktatás világában nem az történik, amit a miniszter mond, hanem a tanárok határozzák meg az oktatás világát. Tanár, tanár, tanár, mondhatnánk. Éppen ezért tehát annak érdekében, hogy mindenki magas szintű oktatásba vehessen részt, a tanárok szerepét nem tudjuk elég nagyra értékelni. Éppen néhány napja tartottunk egy konferenciát Máltán, ahol a tanárok szerepét vizsgáltuk meg, és tanárokat Máltáról és máshonnan hívtunk meg, egyes pódiumvitákat ők vezettek. Így kerestük a tapasztalatok továbbadásának legjobb lehetőségét. Egyetértek önökkel, hogy nem írhatjuk elő az egyetemeknek, hogy mit tegyenek, de megteremthetjük azon feltételeket, amelyekkel könnyebben vesznek részt az együttműködésben. Van itt mit tanulnunk svájci kollégáinktól is például, hogy az egyetemek tantervét hogyan modernizálják, modernizálták, hogyan jelennek meg a üzleti szervek, a vállalkozások képviselői az egyetemekben, és hogyan mondják el, hogy mit szeretnének ők látni, hogy mit tudjanak, mire legyenek képesek a fiatalok, és persze szívesen finanszírozzák is az ilyen specifikus képzéseket. Azt hiszem, ez egy olyan modell, amelyet érdemes volna ellesnünk Svájcból. Az Erasmus évfordulójára is rákérdeztek, örömmel emlékezünk erre vissza, és örömmel üdvöz, ünnepeljük meg ezt az évfordulót. A legjobb um, lehetőség az évforduló megünneplésére éppen az volna, hogy fiatal, volt Erasmusos diákokat ültessünk egy asztalhoz Málta szép szigetén, és itt majd kicserélik a tapasztalataikat. Hírverést okozva így a programnak is. Ami a bunda kérdését illeti, valóban elkötelezettek vagyunk a sporton belüli korrupció elleni harc frontján. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy a bunda kérdése az adózás kérdésével is összefügg. Éppen ezért nem mi vagyunk a leginkább életékesek, hogy erről beszéljünk. A skills agenda vagy a szakértelmek menetrendjem Morgánó és Mici képviselők kért, kérdeztek erre rám. Nos, mi úgy gondoljuk, hogy az a kérdés, amelyet feltettek, voltak éppen rávilágít arra, amit Máltán csinálunk, mire is gondolok. Mondjuk, hogy gimnáziumok, középiskolák, egyetemek, műszaki és más egyetemek és az érdekképviseletek közösen alakítsák ki a, pro- a programokat. Így a fiatalok már viszonylag fiatal kortól tudják, hogy egy szakmához és egyben a foglalkoztatáshoz mely képzési út vezet. Ennyit tehetnek az iskolák. Készségeket, képességeket, tudást szakértelmet, tapasztalatokat közvetíthetnek, de van olyan tapasztalat, amit bizony az iskolában nem lehet megszerezni. Az tehát, hogy a fiatalokat, a tinédzsereket munkatapasztalathoz juttatjuk, a valós gazdaság eh, szereplőinél ez nagyon hasznos, ez egy jó, ezzel egy jó szolgálatot teszünk nekik. Ami a skills agenda vagy hát a szakértelmek, képz, képességek menetrendjét illeti, nem csak sok millió európai állampolgár jövője függettől, hanem az Európai Unió jövője is. Hiszen, ha nem leszünk képesek arra, hogy az állampolgáraink, a munkavállalóink magasan képzettek legyenek, akkor a gazdasági és szociális fejlődésről lemaradunk, egyre többen lesznek haragosok, úgy érzik, hogy a régi gazdaság meghalt, de az új gazdaságban nem rejlik számukra kellő esély, és ez bizony aggasztó volna. Ezért minden szinten, és azt hiszem minden miniszter kollégám nevében beszélhetek, azon dolgozunk, hogy az Európai Unió persze szociális kérdésekben azon dolgozunk, hogy a szociális kérdésekben és a pénzügyek és az oktatás kérdésében egy irányba húzzon. Megengedhetetlen, hogy a fiskális konszolidáció alá vagy veszélyeztesse az Európai Unió lelkét jelentő szociális politikákat vagy oktatáspolitikát. Ezen kell dolgozni, hogy a két politika ne egymás ellen hasson, hiszen a gazdaságpolitika egyben szociális politika, és a szociális politika gazdaságpolitika is, és európai modellértékű. Végezetül pedig azt remélem, hogy júniusig sikerül majd a tanács következtetéseit elfogadni a magas szintű oktatásról. valamint az inkluzió, vagy integrációs diverzitás sokszínűségről. Én 25 évig voltam a Máltai Parlament tagja. Mindig a korrupció ellen harcoltam, és ezt folytatom a jövőben is, és nem késlekedem lépéseket megtenni, hogyha tájékoztatnak valami visszasságról a közéletben a normák bevezetéséről szóló törvényről, vagy a politikai pártok finanszírozását szabályozó törvény egyik társszerzője voltam Máltában. Köszönöm. Köszönjük szépen. Bonicsi úr, tessék parancsoljon. Önél szó, parancsoljon. Remélem több mint egy percet kapok, ugye? Már két és fél perc, két perc. Nagyon tetszik, ahogy kezelik a felszólási idő kérdését. Mindegy, nem húzom az időt. Nagyon örülök. Jó, egy kicsit több időt kap, mondja az elnök asszony. Köszönöm, nagyon kedves. Nagyon tetszett ez a mai vita, megbeszélés és amit ma délelőtt elmagyaráztunk ezzel kapcsolatban, a következő címet választanám. Kicsit kevesebb beszéd, kicsit több cselekvés. Az Európai Parlament üzenetét értem. A többi intézményhez szól az Európai Parlament két fontos téma tekintetében ami meg fogja változtatni, jobbítani fogja az emberek életét. Az egyik az audiovizuális szolgáltatások irányelve, és a másik az Európai Kulturális Örökség éve. Egyetértek önökkel teljesen. Néhány szót szólnék az első témáról, az audiovizuális média szolgáltatások szóló irányelvről. Minden megjegyzésüket fölírtam. Egy kislányom van, 8 éves. Decemberben új televíziót vásároltam neki, és azt mondtam, itt a karácsonyi ajándékod. És a lányom azt mondta, hogy nem kell, itt a laptopom, itt van az iPad-em, minek nekem televízió. És ez a valóság, ebben élünk ma, és egy 8 éves gyerek apjaként, ugye én szeretném biztosítani, hogy amikor online médiát követ, akkor biztonságban legyen, illetve amikor interneten böngész, akkor is biztonságban lehessen, és apaként nem feltétlenül politikusként, de politikusként is természetesen szeretném, hogy az Unió tegyen valamit ebben a témában az audiovizuális szolgáltatások irányelvében biztosítsuk azt, hogy amikor a gyerekeink online vannak, online böngésznek, online médiát, YouTube-ot, bármit használnak, legyenek olyan rendszerek, mechanizmusok, amelyek a sértő vagy ártalmas tartalmakat strukturális módon eltávolítják, és nem teszik hozzáférhető a gyermekeink számára. És hogy ne feltétlenül a szolgáltató jó szándékára legyünk utalva. Természetesen az audiovizuális szolgáltatási irányelv más témákkal is foglalkozik, a gyűlöletbeszéd témával is, igazságügyi miniszterek tanácsán fogok elnökölni. Biztosítom önöket arról, hogy amikor ez a téma fölkerül a napirendre, meg fogjuk beszélni, és nagy hangsúlyt fogunk adni a gyűlöletbeszédnek. Ahogy tudják, a radikalizációhoz ez közvetlenül kapcsolódik biztos vagyok benne, hogy tudják, hogy nagyon sokan, akik radikalizálódtak, a közösségi médiát használták és használják. Úgyhogy itt az a feladatunk, hogy fölépjünk ebben a témában. Nem csak azért, mert eh, a társadalmunkat meg akarjuk védelni, hanem azért is, mert itt biztonsági kérdésről is van szó, biztosak lehetnek abban, hogy a máltai elnökség ezt a témát a lehető legsimábban és a leggördülékenyebben fogja előrevinni. Audiovizuális szolgáltatások irányelve tekintetében el kell, hogy mondjam, hogy ma az a helyzet, hogy a tévében például ugye van egy szabály, hogy egy sor európai terméket kell közvetíteni, de a Netflixen például, ami ugye egy olyan eszköz, amit a fiatal generáció napról napra használ, nincs ilyen szabály. Hogyha ennek van értelme persze, tehát hogyha védeni kívánjuk, és a kreatív kultúrát kívánjuk támogatni, ahogy a kollégánk is mondta, akkor van ennek értelme, hogy a tévénél van egy szabály, amit be kell tartani, ugye bizonyos arányban európai terméket kell közvetíteni, ez egy jó szabály, és mi ezt fontosnak tartjuk, de nincs ilyenfajta szabály a közösségi világban, például a Netflixen. Hogyha kreatív gazdaságot ösztönözni kívánjuk, akkor arra is szükségünk van, hogy ezeket az eltéréseket kezeljük. Hogyha elég ügyesek vagyunk az audiovizuális szolgáltatási irányelv segítségével esetleg tudjuk azt biztosítani, hogy a Netflixen is legyen kötelező bizonyos mennyiségű európai filmet közvetíteni, ami fontos a mi művészeink számára. Van egy ilyen romantikus felfogása a művészetnek. Találkozom emberekkel, akik azt mondják, igen, a, a kultúra, a művészet, ez egy kellemes miniszteri feladat, portfólió, igen, hát szeretek ezen a témán dolgozni, de ez egy gazdasági feladat is, gazdasági valóság is, ez a szektor munkahelyeket teremt. És ennél az ágazatnál néha erről megfeledkezünk. Munkahelyteremtésről is szó van itt, úgyhogy azt kell biztosítani, hogy a mai versenyképes és versenyvilágban az emberek, akik a művészetből élnek, kapjanak lehetőséget a művészeti területen az online világban is. Egyetértünk természetesen azzal, hogy előre kívánunk lépni azért, hogy egy megfelelő irányelv álljon össze ebben a témában. Második kérdés az Európai Kulturális Örökségével. Többen említették ezt a témát meg kell, hogy mondjam, hogy egy kicsit érdekkonfliktusban vagyunk. Valetta kulturális főváros lesz 2018-ban, úgyhogy ebben a teremben én vagyok az, aki nek számára tényleg nagyon fontos, hogy 2018 egész Európában a kulturális örökség éve legyen ugye ez még nagyobb hangsúlyt ad majd Valettának. Nagyon szeretjük a fővárosunkat. Úgyhogy biztosak lehetnek abban, hogy mi teljes mértékben támogatni fogjuk ezt a kérdést, előre fogjuk vinni ezt a témát. Persze vannak aggályok, itt a parlamentben felmerültek ezek, fölmérjük azt, hogy hogyan tudjuk biztosítani, hogy a projekt megvalósulhasson, és megfelelő legyen a finanszírozása is. Azt mondták nekem, hogy elvileg a tanács egyetért a bizottság véleményével, hogy elégséges finanszírozást lehet biztosítani a meglévő EU programokkal. Ugyanakkor én nyitott vagyok, és meg fogom hallgatni a parlament érvelését ebben a témában biztosak lehetnek abban, hogy számunkra is fontos, hogy teljesüljenek a megfelelő feltételek, és a témát előre lehegyen vinni. Nagyon sok más témát említettek, és szeretnék köszönetet mondani ezért. Még egy szót szólnék a kulturális diplomáciáról. Nagyon hiszek ebben az új elképzelésben. Egyetetek Szilviával, aki azt mondta, hogy ezen a projekten dolgozunk, együtt dolgozunk más országokkal, tehát nem egy kés terméket adunk nekik, hanem együtt kívánunk működni. Itt viszont fontos a jó kormányzás, a megfelelő szabályok. Biztosítani kell azt, hogy minden cent azt a célt szolgálja, amit meghatároztunk. Igen, igaza van, és ezt a fontos üzenetet továbbítani fogom, ez tényleg nagyon fontos, továbbítani fogom a kollégáimnak, biztosítani fogjuk, hogy amikor ez a fontos kulturális diplomáciai eszköz megvalósul, materiális alakot ölt, akkor biztosítanunk kell azt, hogy jó kormányzási struktúrája mögötte, és biztosítanunk kell, hogy minden cent, minden euró, amit az adófizetők pénzéből erre szánunk, megfelelő helyre jut, és a megfelelő célt szolgálja. Köszönöm szépen! Ja, vielen, vielen herzlichen Dank für die, wie ich glaube... Köszönöm szépen! ezt a nagyon hasznos és izgalmas eszmecserét, amelyet a máltai soros elnökséggel, illetve a két miniszterrel folytattunk ma délelőtt. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, hogy időt szakítottak ránk, és világossá tették azt is, hogy milyen becsvágyó célokat követnek. Hogyan próbálják sikerre vinni a közös politikai céljainkat a következő hat hónapban. Biztosíthatom önöket a szakbizottság nevében, hogy a kulturális szakbizottság aktív partnerük lesz, aki kritikus szolidaritással, ha így mondhatom, követi majd az önök munkáját. Minden jót kívánok, és sok szerencsét is, erre is szükség van. Biztos vagyok benne, hogy találkozunk még majd. Köszönjük, hogy eljöttek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 Kedves képviselőtársaim, még nem fejeztük be az ülést, hiszen még Két napi rendi pontunk van még ma délelőtt. Kérem azokat, hogy akik elhagyják az üléstermet, ezt gyorsan és lehetőség szerint csendbe tegyék. Please leave the room quickly. Tehát kérjük, hogy csendben és gyorsan menjenek, ha mennek. Vielen herzlichen Dank. Wir kommen dann zu den zwei letzten két utolsó napi rendi pontra térünk rá, a mai délelőttön legalábbis. Mindkét esetben A marrakesi megállapodás végrehajtásáról van szó. The room quickly and silently, please. We want to work further. Thank you. Kérem, hogy csöndesen legyenek. 17. napirendi pont a szerzői jog és szomszédos jogok védelme alá tartozó műveknek, és más tartalmaknak a vakok, látássérültek és nyomtatott szöveget használni képtelen személyek érdekét szolgáló egyes megengedett felhasználási módjáról, valamint az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló 2029 EK irányelv módosítása. Nem volt rövid a cím, de Helga Trüppel remélem elmagyarázza nekünk, hogy miről is van szó dossziéban Helga Trüppel. Köszönöm szépen. Szeretném, ha egy kicsit csöndesebbek lennének, mert még mindig elég erős a zaj. Egy bevezetőt szeretnék tartani, tehát a marakesi szerződést 2013-ban fogadták el a világ, a WIPO által, a Szellemi Tulajdon világszervezete fogadta ezt el. Több mint 60 ország csatlakozott, és köztük az Európai Unió is. Véleményem szerint teljesen egyetemű, hogy egy vállalás létezik a részünkről arra vonatkozóan, hogy megoldást kell találjunk a előttünk álló kérdés kezelésére. Miről is szól a marakesi szerződés? Ez kötelezi a feleket arra, hogy kötelező korlátokat állítsanak föl a szerzői jogok és a szomszédos jogok esetében a vakok, látássérültek és nyomtatott szöveget használni képtelen személyek javára, és hogy lehetővé tegye a speciális könyvek, köztük az audiokönyvek határon átnyúló cseréjét is, illetve egyéb olyan anyagokat, amelyek ezeket a személyeket szolgálják. Én vagyok az előadója javaslat javasolt irányelvről készülő véleménynek. Itt ugye vakok, látássérültekről van szó az Európai Unióban és a világban. Nagyon fontos csak a kiadott könyvek 5%-a olyan formájú, amit a látássérültek is tudnak olvasni. És nincs valós piac ezekre a munkákra vonatkozóan, ezekre a termékekre vonatkozóan. Fontos előrelépés a marakesi szerződés, a kultúra és az oktatás területén, hogy ugyanolyan információhoz jutassanak ezek az emberek is, mint a többi állampolgár. Ugye, aki nem látássérült, elmegy a könyvtárba, ott rengeteg könyvet találhat, viszont a vakok számára, vagy a látássérültek számára még a könyvtárakban, még a nekik uh, kialakított könyvtárakban sem áll rendelkezésre elég mű. Ezt a helyzetet kívánjuk kezelni és megoldani, azért, hogy a vakok látásérültek valóban hozzáférhessenek a tartalmakhoz, és ők is élvezhessék a kulturális gazdagság okozta örömöket. A szerződéses és a szomszédos jogok korlátozott személycsoporttal, és csak nem kereskedelmi célú kiadványokkal foglalkozik. Ez nagyon fontos, nagyon fontos, hiszen itt egyetemű feltételek szerepelnek, hogy kire vonatkozik, kikre vonatkozik ez a téma. És a, a piaci problémát is kezelnünk kell, tehát itt nem arról van szó, hogy a piaci szabályokat kívánjuk megszegni a vakok látásérültek számára készült könyvek speciális formátumúak, vagy braille írásra készülnek, vagy Daisy formátumban jelennek meg, Daisy szabvány szerint jelennek meg, tehát ezek speciális termékek, amik őket szolgálják. Szerintem egyetemű, hogy a olyan felhatalmazott cégek, amelyeknek lehetősége van ilyen formátum előállítására, nem fogják sérteni a normál kiadók, a hagyományos kiadók kereskedelmi érdekeit. Úgyhogy itt nincs kereskedelmi verseny a kiadói világgal kapcsolatban. Arra is szeretnék emlékeztetni, hogy a szerződésben az szerepel, hogy ugye itt van lehetőségünk előrelépni. Itt a korlát az, hogy a vakok látássérültek számára szolgáló termékekről van szó, úgyhogy megfelelő lépéseket meg kell tenni azért, hogy a szerződést végrehajtsuk megfelelően. Szeretném, hogyha gyorsan ratifikálnánk a marokesi szerződést Európai Uniós szinten. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy véleményem szerint nem áll föl szerzői jogi vagy szerzői érdek sérülése. Tudják, hogy nekem nagyon fontosak ezek a kérdések, hiszen nagyon pontos a definíció, és csak felhatalmazott társaságoknak van lehetősége, hogy átalakítsák az alapműveket erre a speciális formátumra. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag meg kell, hogy vegyék a terméket, és aztán a vakok és a látássérültek igényei, vagy egyéb sérültek megváltozott képességű személyek speciális igényei szerinti formátumá alakítják el az, át az alaptartalmat. Nagyon fontos, hogy ne alakítsunk ki még további terhet a vakok látásérültek közössége esetében, hiszen a jelenlegi helyzet nagyon hátrányos számukra. Csak a művek 5%-a áll rendelkezésre a számukra megfelelő formában, ezért fontos, hogy megoldást találjunk. A bizottsági megoldás, a bizottsági javaslat szerintem jó irányba mutat, és azt szeretném javasolni, hogy ezt kövessük. Az eljárás kérdésében, erről már tegnap is beszéltünk, a kollégákkal egyeztettünk. Politikai érdekünk az, hogy hamar találjunk megoldást. A jelenlegi helyzet a vakok és látássérültek számára egyszerűen nem tartható. Köszönöm. Ja, vielen herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Úgy gondolom ezt mindenki nevében mondhatom, valamennyiünkük érdeke, hogy gyorsan, a leggyorsabban, lehető leggyorsabban jussunk eredményre. Ebben szerintem egyetértünk, Ferhelyen kolléganő. Először is az árnyék előadókat kell kimenteni. A kolléga megkért, hogy a két jelentésre reagáljak, tehát Helga Trüppelre is, illetve a Maltéze féle jelentésre is, és vagy hozzászólást fogok felolvasni az ő nevében. Örülök annak, hogy végre látom, hogy megbeszéljük eh, a Marrakes eh, megáll, meg a Marrakes szerződéssel kapcsolatos irányelvet itt a parlamentben, és eh, pillanatnyilag azt, azokról az emberekről van szó, akik nem tudnak elolvasni egy szöveget, ez komoly hátrányt jelent a copyright esetében ez még egy külön nehézséget jelent. Úgy gondolom, hogy ezeket a nehézséget meg kell oldani, ez a célja ennek a rendeletnek, és lehetővé tennénk a határokon átnyúló cserét ezen a területen, és biztosítani kell, hogy ne szenvedjenek kárt a kiadók sem természetesen. A gyors elfogadás, az e- én e, félbeszakítlak, túl gyors, vagy igen, egy kicsit talán lassabban Elnézést kérek a tolmácsoktól. A gyors elfogadás az irányelv és a rendelet esetében is szükséges, hogyha gyorsan végre akarjuk hajtani a marakesi szerződést. Ez, támogatom az előadó pozícióját, és a, összhangba kell hozni mindkét dokumentumot a marakesi szerződéssel. Egy, az előadó, még hogyha az előadó más véleményen is van időnként. Azért a két dokumentum kiegészíti egymást, ugyanazokat a definíciókat kéne alkalmazni, ezért ezeket tisztázni kell. És összhangba is kell hozni. Köszönöm szépen. Julie Bott, köszönöm szépen. Köszönöm az elvégzett munkát eh, Helgának, az együttműködést is köszönöm. Mm amit itt teszünk, az irányelvet, a rendeletet szeretnénk összhangba hozni. Azt gondolom, hogy mindenkinek joga az, hogy a kulturális életben, a kultúrában részt vegyen. Ez egy alapvető jog, a marakesi szerződés itt mérföldkövet jelentett és a bizottságtól kaptuk egy javaslatot, amiért hálások is vagyunk, miután a szektorokat átfogó érintettekkel konzultáltunk itt és el, látjuk azokat a módosítókat, amelyek erősítik a nyelvezetet, hogy garantáljuk a szerződés végrehajtását mindenek előtt a ratifikációs késést figyelembe véve, ami az EU-nál jelentkezik. Különbséget kell tenni a fogyatékosság és a hátrányos helyzet között, mert az ENSZ eseti, ENSZ meghatározása eset a fogyatékosság azt jelenti, hogy akadályozza az együtt, hogy az emberek teljes mértékben részt vegyenek a társadalmi életben, az interakciókban. Tehát nagyon fontos, hogy itt egy szociális modellban írjuk ezt le, és ne csak orvosilag. Ez azt jelenti, hogy az, ember, az embereknek kapcsolatát határoljuk meg fogyatékosként, tehát itt a megfelelő fogalmakat kell használni az impairment, illetve disability kapcsán. Úgy gondolom, hogy konkrétabban kell ezt meghatározni, és a felhatalmazása rendelkező entitást is meg kell határoznunk. Azt gondolom, hogy hogy egy folyamatos minőséget biztosítsunk a tartalommal kapcsolatban. Akivel, akivel leginkább beszéltem erről, a civil társadalom részéről egy olyan ember, őt, akkor találkoztam vele, amikor korábban egy másik ügyben együtt működtünk, a fogyaték az akadálymentesítés témájában óriási tapasztalata rendelkezik, és vak is az érintett ember egyébként, tehát pontosan szakmai is kismerogat és érintett is. Tehát őtől kaptam a javaslatokat. Köszönöm szépen. Kiminez Bálba asszony. Alá. a Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki részt vett ebben a fontos munkában. Spanyolország, a hazám az egyik első olyan ország volt, amely megadta az egyetértését a ratifikációhoz 2016-ban. Úgy gondolom, hogy az előadá által javasolt módosítok maga az irányelv és a rendelet is pozitív változást jelent, hiszen fontos az egyéb nem látásérült, hanem egyéb fogyatékossággal élő személyek elérése is. Ezért fontos, hogy pontosítsuk, hogy kiknek van felhatalmazása arra, hogy ilyen hozzáférhető termékeket gyártsanak ez nem csak kormányszervezetek számára, hanem alapítványok, magánvállalkozások számára is rendelkezésre kell, hogy álljon, hogy ilyen engedélyt megszerezzenek, előállításra és forgalmazásra vonatkozóan. A rendelet és az irányelv ugye tartalmazza azt, hogy ezek nem profitorientált, stb. cégek kell, hogy legyenek. Továbbá úgy gondolom, hogy harcolnunk kell a Juri szakbizottságban, hogy elfogadásra kerüljenek a javaslataink legyenek ugye itt kivételek a szerzői jogok tekintetében. Mert itt nem csak szerzői jogokról van szó, hanem az olvasáshoz, a képzéshez való jogról is szó van, és ez nagyon fontos az oktatáspolitika szempontjából, ez viszont a mi kompetenciánk. Az audiokönyvekre is vonatkoznak ezek a szabályok, ezek például a diszlexiás gyerekek számára fontos eszközök. Hány diszlexiás gyerek van az országokban? 500 millió állampolgár van az egész Európai Unióban, és 30 millió diszlexiás személy várja évek óta ezeket a szabályokat, úgyhogy fontos, hogy gyorsan lépjünk elő ebben a témában. Köszönöm. Köszönöm szépen. Sojdrova asszony, és utána azt javaslom, hogy azonnal rátérünk a Dzsambacki jelentésre, utána meghallgatjuk az Európai Bizottságot, és a két jelentés készítő hozzászólhat. A kettő nagyon szorosan összefügg. Sojdrova asszony, parancsolj! Köszönöm szépen. Természetesen támogatom a bizottsági javaslatot, valamint a jelentést is, amit a kolléga összeállított. A módosítók benyújtásának a határidei még mindig nem ismert számomra, nem szerepel a dokumentumon. Módosítók dátumát még nem mondtam be, most is bemondom, aztán a végül még egyszer mindkét jelentés kapcsán, tehát a Trüppel, illetve a Dzsambacki jelentés esetében január 26-a 14 óra. Január 26-a 14 óra. Köszönöm szépen. Dzsambacki eh, kolléga kap szót, bemutatja a saját jelentését, és utána mi meglátjuk a továbbiakat. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! A Marrakesi szerződés 2013-ban fogadta el a Szellemi Tulajdon Világszervezete. Több mint 60 ország írta alá, köztük az Európai Unió is, és a tagállamok. A legfontosabb cél kivételek fölállítása és korlátozások fölállítása a vak személyek, a látássérültek és nyomtatott szöveget használni képtelen személyek javára. A kivételek és a korlátozások a szerzői jogok tekintetében lehetővé teszik az aláíró felek esetében a termékek előállítását, forgalmazását, és így módon a, olyan formában a termékek elérését, amely ezen személyek a vakok, látássérültek és nyomtatott szöveget használni képtelenek számára megfelelő formátum lehetővé teszik számukra az olvasást. Továbbá határon átnyúló forgalmazásra is lehetőség lesz ezen termékek tekintetében. Ahogy a jelentés tervezetben látták, amit benyújtottam, jó magam és a frakciónk úgy gondoljuk, hogy a javaslat nagyon is időszerű. A tanácsban volt egy félreértés a tekintetben, hogy ki és hol kell, hogy ratifikálja ezt a szerződést. A rendelet meg fog felelni a marakesi szerződésnek, és lehetővé fogja tenni az Európai Unió és harmadik felek közötti cserét, kereskedelmi forgalmat a marakesi szerződés aláíró felei esetén. Azok a módosító indítványok, amelyeket megfogalmaztam, megfelelnek a marakesi szerződésnek. Tisztázom, kik a kedvezményezettek, mik ezek a hozzáférhető formátumok, kik a felhatalmazott szervek, kik forgalmazhatják majd, vagy biztosíthatják majd ezeket a különleges formáló termékeket. Azt is szeretném hangsúlyozni, hogy ezeknek a termékeknek az exportja semmilyen kereskedelmi bonyodalomhoz nem vezet, és jogbiztonság lesz a tagállamok tekintetében, amikor határon átnyúló kereskedelmről beszélünk ezen termékek esetén. Összegezve, úgy gondolom, hogy a rendelet felülvizsgálatára 5 év múlva sor kell, hogy kerüljön. Az Európai Bizottság nem készített hatástanulmányt a gazdasági és szociális hatás tekintetében, hogy milyen hatásai lesznek majd ennek a szövegnek. Sok kolléga elolvasta a Vakok Európai Egyesületének a véleményét. Ők egyetértenek a módosít barátaimmal, kivéve a négyes számúval, ők úgy gondolják, hogy ez a felhatalmazott szervezetek számát korlátozza ez a módosító indítvány. A módosító indítványom magyarázatában megállapítom, hogy ez megfelel a Marakesi Szerződés 2, 2-es cikk C pontjának. Logikusnak tartom, hogy a kormányok kell, hogy adják a felhatalmazást ezen szervek számára. Úgyhogy gondolkozom azon, hogy esetleg átfogalmazom a szöveget az Európai Vakok Szövetsége véleménye alapján. Csütörtök a módosító benyújtásnak a határideje, délután kettő óra. Szeretnék köszönetet mondani a titkárságnak, és köszönöm a figyelmet. Ja, Köszönöm szépen, Dzsambacki úr. Luigi Morgano. Grazie. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony árnyék előadóként a szocialista frakció nevében szeretném csatlakozni az a, ahhoz, amit a kollégák elmondtak. Támogatjuk a javaslatot, az irányelv és a rendelet, a bizottsági javaslatát is. Miért? Egyértelműen létezik ez az igény, hogy az Európai Uniós jogot a nemzetközi EU által vállalt szerződési kötelezettségekhez kell igazítani. A amikor számokról beszélünk, a 2010-es utolsó rendelkezésre álló adatok szerint az Európai Unióban 2 millió 550 ezer vak van, és több mint 23 millió látássérült. Hát ezek nagyon magas számok. És azt is el kell, hogy mondjam, hogy a parlament szintjén mi 2016. február 3-án felszólítást kaptunk arra, hogy fel kell gyorsítani a ratifikációs folyamatot a marrakesi szerződés esetében a tagállamok tekintetében. Minden egyéb már elhangzott, úgyhogy nem fogom megismételni azt, ami már elhangzott. Mindezt elővezetve Trüppel és Zumbaszki kollégák is felhívták a figyelmünket néhány konkrét témára, de ezeket gyorsan végignézném. A rendelet javaslat szerintem kapcsolódik az irányelvet, sőt az irányelvet követi, hiszen az irányelv határozza meg az EU szintjén érvényes kivételek tartalmát. A rendelet, ahogy tudjuk, a határon átnyúló kereskedelemre vonatkozik, az Európai Unió és harmadik országok közötti forgalomra az ilyen speciális formálú termékek tekintetében a Márakesi szerződés szerződéses felei esetén. A két szöveg hasonló, a definíciók azonosak, ez fontos, ez lehetővé teszi a koherens megközelítést. A módosítások nem különlegesek véleményem szerint. Ahhoz, hogy gyors legyen a végrehajtás és a jogbiztonságot garantálni tudjuk, az összes érdeket szerző esetében néhány bekezdést pontosítani kell. Zambaszki előadó már említett is ilyet a véleményében, azért, hogy az Európai Unió javaslat jobban igazodjon a marakesi szerződéshez. Ezért, bár nagyon szoros a határidő, módosító indítványokat fogok ilyen értelemben benyújtani. Szeretnék mindenkit tájékoztatni arról, hogy egy javaslattal is élni fogok. Ez nem szerepel a bizottsági javaslatban. A következő. Állítsunk föl egy EU-s szintű adatbázist, ennek az indokolása. Kerüljük el a drága és ö, felesleges kutatást olyan termékek esetén, amelyek már rendelkezésre állnak. Hogyha lesz egy egységes adatbázis, ez segíti az információcserét a bibliográfiai adatok tekintetében, vagyis az olyan termékek esetében, amelyek vagy eleve ilyen formátumban készültek, vagy ilyen formátumban is elkészültek. És ezért nagyon fontos egy EU szintű adatbázis. Ez egy olyan szolgálat, persze ennek lesznek költségei, de szerintem sokkal magasabbak lennének a költségei annak, hogyha nem lenne egy egységes referencia, ami az információt biztosítja mindenki számára. ugye az a probléma, hogy mindenki számára biztosítani kell az emberi jogok egyetemes egyezményében szereplő jogokat. Megfelelő egyensúlyt kell találnunk azért, hogy elkerülhessük, hogy bármilyen probléma fölmerüljön, amely aztán kétségbe vonja mindazt, amire itt a jogosultak esetében szükség van. Äh, Köszönöm szépen. Először az Európai Bizottságtól kérdezem, hogy van-e észrevételük. Ja, bitte. Köszönöm szépen, elnök asszony, jó napot kívánok mindenkinek. A bizottság részéről rövidre foghatom magamat. Először is ki szeretném hangsúlyozni és meg szeretném erősíteni, hogy a bizottság nagyra értékeli az Európai Parlament által megközel, alkalmazott megközelítést a dosszié kapcsán. Általánosan elismerni látszik a parlament, hogy a bizottság javaslata kiegyensúlyozott, jó irányba mutat és hogy minnyáján azt szeretnénk, hogy az Európai Unióban megfelelő jogszabályok érvényesüljenek a szerződésen alapulva, amelyek érvényesítik ezeket a jogokat. Örömmel látom, hogy széleskörű konszenzus rajzolódik ki a dosszié kérdésében önöknél is. A tervezett rendelet és a tervezett irányelv természetesen szorosan összefüggenek, ezt az előadó és több felszólaló is említette, erről tehát nem kell hosszabban beszélni. Azért függenek össze, mert az irányelvel a belső piaci szempontokat fedjük le. Itt a vakok és gyengérlátók számára harmonizáljuk a szabályokat, a rendelet ugye mindenki számára kötelező, és a hatós, hatáskörrel rendelkező entitások közötti uh, információ cseréről is szó van, illetve a rendelet szól a harmadik államokból jövő import és oda irányuló exportról. Fontos az, hogy azonos megközelítést alkalmazzunk minnyáján, és a kedvezményezettek, az engedélyezett másolatok és az egységek fogalmát egységesen használjuk. Az a megközelítés, melyet a bizottság alkalmaz, hű a szerződések ez nem akarunk extra feltételeket, vagy további infrastruktúrális kötelezettségeket róni mindenkire, hiszen úgy gondoljuk, hogy így tudjuk a szerződés szellemét is a legjobban tiszteletben tartani, és így tudunk minél jobb eredményekre jutni. Persze mondhatjuk azt, hogy bizonyos szempontok tekintetében a szerződés megfogalmazásától eltértünk, de ezt nem azzal a szándékkal tettük, hogy a lényeget megváltoztassuk, főleg az engedélyezett hatóságok fogalma tekintetében igaz ez, ahol egész egyszerűen úgy éreztük, hogy egyszerűsíteni kell a nehézkes, nehezen értelmezhető jogszöveget, és ilyen módon tehát a authorized entity, az engedélyezett egység vagy entitás koncepciójában ugyanaz a szellem érvényesül, mint a szerződésben, csupán igyekeztük könnyíteni, jobban értelmezhetővé tenni ezt a szöveget. Tehát távol legyen az a vélekedés, hogy a bizottság esetleg eltérne a szerződésektől, hát erről szó sincsen. Egy valamit még ki szeretnék emelni, erről ne feledkezzünk meg, ez pedig nem más, mint az engedélyezés kérdésem, és az a kérdés, hogy a szerződés lehetővé teszi -e az tagállamok számára, hogy saját autorizációs vagy engedélyezési rendszereket működtessen. A bizottság rend, a szerződést teljesen egyért, egyértelműen olvassa, az authorized vagy recognized fogalmak a szerződésben nem jelenthetnek kötelező autorizációt, engedélyezést. Másrészt, tehát az authorized vagy recognized fogalmakat, szerződéses fogalmakat nem értelmezhetjük úgy, hogy előzetes kötelező engedélyezésre van szükség. A kettes bekezdés C, a marakesi szerződés kettes bekezdés C pontja, beszél más intézményekről, vagy nem profitirány alapú szervezetekről, közhasznú szervezetekről. A tagállami helyzetet elemezve láttuk, hogy nagyon különbözőek a különböző módon működnek a szervezetek. Vannak vak szervezetek, akik nem rendelk, akik működnek, és semmilyen fajta előzetes engedélyhez nem kötötték a működésüket. Tehát azért, hogy a szerződés céljainak megfeleljünk, óvatosnak kell lennünk az engedélyezés, az autorizáció tekintetében. Az előzetes engedélyezés területén a kockázat pedig abban rejlik, hogy itt fennállhat a veszélye annak, hogy a nemzeti adminisztráció, nemzeti kormányok kizárnának entitásokat, amelyekre különben a szerződés kiterjedne. A bizottság éppen ezért ezen a területen roppant óvatossággal járt el. Köszönöm szépen, ennyit akartam mondani. Köszönjük szépen. Helga Trüppel kéred még a szót? Igen, persze, csak egy nagyon általánosságban köszönetet mondanék a kollégáknak, hiszen azt mondták, hogy összességében támogatandónak tartják a bizottság javaslatát, változást szeretnének látni, és a vakok és a gyengéllátók hozzáférését szeretnék javítani. Persze, a módosítókra várok, hogy lássam ezeknek a részleteit, ezek alapján tudjuk a közös irányvonalat kialakítani, de összességében azt mondanám, dolgozzunk együtt az együttműködés szellemében, keressük a jó megoldást a vakok és a gyengé, gyengéllátók számára. Köszönjük szépen! Csambacki úr, még kéri a szót? Nem, rendben van. Hát akkor csak arra szeret, azt szeretném elmondani, hogy a Júri egy meghallgatást tart a marakesi szerződésről, mégpedig január 30-án délután 3 és 4 között. Mindenki meg is kapta a meghívót, ezt a mailjükben, postaládájukban megtalálják. Mindenkit szeretettel látnak a szervezők. Még egyszer mondom, a módosítók benyújtásának határideje január 26-a 14 óra. Szavazni pedig február 28-án szavazunk itt, a szakbizottságban is, időközben még a júrival is tárgyalásba lépünk. Javít az elnök 27-én, tehát február 27-én szavazunk itt a kulturális szakbizottságban, és utána tárgyalunk a júrival, hogy egy picit a saját szavazatukat elhalasszák, azért, hogy a mi véleményünkre és figyelemmel lehessenek a saját szavazatuk során. Köszönjük szépen! Köszönjük a mai ülésen a részvételőket, mindenki sokat segített nekem abban, hogy az első szavazásomat, ez egy eh, maraton szavazás volt, lebonyolítsuk, azt hiszem jól ment, nem akarom önöket azonban elbocsátani az ebédszünetbe, anélkül, hogy emlékeztessem önöket arra, hogy ma délután háromkor meghallgatást tartunk, mindenkit szeretettel meghívok, örülnék, ha mindenki visszajönne hogy ne csak egyedül üljek itt az elnöki asztalon, hanem képviselők is úgy tegyenek, hogy kíváncsiak a szakértőkre, akiket már meghívtunk. De minden esetre először jó étvágyat kívánok, és köszönöm a tolmácsok munkáját. A tolmácsok köszönik, hogy a nagyvilágban vagy az ülésteremben bárki is hallgatta őket. Az elnök asszony megköszön és lezárja az ülést.